Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und heute zu unserer Anhörung über Üdvözlök mindenkit az uniós beruházásokkal kapcsolatos meghallgatáson. Kutatás, innováció, KKV-k. A mai napon egy félidős értékeléssel foglalkozunk a Horizon 2020 értékelésével. Örülök, hogy mindenki itt van. Ma reggel Alacsony volt a hőmérséklet a teremben, biztos, hogy ez az oka annak, hogy egyik-másik kollégánk kiment kiolvadni. Örülök, hogy itt vannak, örülök, hogy a felszállóink is itt vannak. Martina Labajova és Andrei Novakov a társelőadók. Köszönjük, hogy ezt az érdekes rendezvényt megszervezték. A felszólási időmet átadom a kollégáimnak inkább, úgyhogy át is adom a szót Mártinának, tessék. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönjük, hogy velünk együtt megszervezték ezt a meghallgatást, és jó, hogy itt lehetünk mindannyian. Tisztelt tagok, vendégek, kedves kollégák! Először is nevemben és Andrei nevében szeretném önöket üdvözölni a mai meghallgatáson. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak, és mi megteszünk mindent tőlünk telhetőt, hogy a délután a lehető legkellemesebb és hatékonyabb legyen az önök számára. Ne csak költséghatékony legyen ez a rendezvény. Hol tartunk most? A Horizon 2020 a, nagy, a legnagyobb kutatási program a világon. Európa versenyképességét szeretné növelni, és tudásalaposságot szorgalmazná unió szerte, miközben a fenntartható fejlődést is előmozdítja. Ma azért vagyunk itt, hogy elgondolkozunk azon, hogy hogyan építhetünk az eredményekre, és hogy emellett kielemezzük azt, hogy mi, hol tettünk volna többet, meg voltak a program végrehajtásának nehézségei, hol kell javítanunk annak érdekében, hogy a sikereink folytatódjanak hol gondoskodjunk arról, hogy az előre kitezett célokat fenntartható módon érjük el. Örömmel megosztjuk a magas szintű csoport eredményeit önökkel, megnéztük a programokat, a bizottság közleményeit a végrehajtásról, valamint a monitorozó jelentését is, és megnéztük az illetékes szakbizottság jelentéseit, és a többi, és a többi. Az FP kiértékelése, valamint a Horizon 2020 monitorozás azt mutatja, hogy az uniós kutatás és innovációs program sikertörténet és uniós többletértéket jelent. A korai jelek azt mutatják, hogy mindent összevetve a Horizon 2020 költséghatékonyan, költséghatékony irányítást kapott, majd részletekben is látjuk, hogy hogyan. Az a költséghatékonyság az egyik legnagyobb érték a tekintete a szűkös erőforrásokra. Eurónként szerettük volna maximalizálni az eredményeket, és emellett azt is látjuk, hogy az FP7-hez hasonló, ha szemben az odaítélési folyamatok kevésbé voltak költséghatékonyak, és a programok, projektek érdekesének 80%-a mm, az időben pazarlásnak minősült. A kutatásokat mindenképpen finanszíroznunk kell, különböző nem visszatérítendő támogatásokkal lesz szükségesség, majd a vendégeink ezt visszaigazolják. Én itt abba is hagyom azért, hogy a vendégeinknek legyen ide megosztani velünk gondolatait, és meg is adnám nagyszerű kollégámnak, Andrei Novakovnak a szót, aki a társelnöke ennek az értekezletnek velem együtt. Köszönöm szépen, Martina, tisztelt elnök úr, kedves vendégek, kedves kollégák! Szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy ezen a témán dolgozhattam újra, szenvedélyesen viszonyulok a téma iránt, hiszen a kutatás és az innováció szívügyem. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy ez a meghallgatás egy kicsit eltérjen az egyéb a Horizon 2020 témában megszervezett meghallgatásától. A kedvezményezettek miatt léteznek a programok, az emberek miatt. Ezért szeretünk volna egy másik megközelítést alkalmazni. Néha nehéz az embereket arra kérni, hogy több száz oldalt elolvassanak arról, hogy hogyan alkalmazzanak valamit. Csak nem 80 milliárdnyi a költségvetése a Horizon 2020-nak, ezzel a legnagyobb kutatás, tudományjal, innovációval foglalkozó program a világban. Viszont nem biztos, hogy az Európai Unió a tudomány, kutatások, innováció szempontjából az első a világon. Ezért erre kell elmozdulnunk. A Horizon 2020 nagyon sikeres program, több mutató árukodik erről. Több mint 76 ezer projektet nyújtottak be több mint 9000 esetében támogatást kaptak, 50%-uk új vállalkozás, új vállalkozók projektje, új tudósoké. Rájuk szükségünk van, enélkül őket elszívják tőlünk. Ami a bizottság költséghatékonysági elemzését illeti, valamint a számvevőszék elemzését, ezeket nagyon várom. Hiszem azt, hogy konkrét célkitűzéseket kell meghatároznunk, könnyen lemérhető kvantitatív indikátorokat, és mondjuk úgy, hogy stratégiákat, illetve nemzeti kapcsolattartó pontokat kell kijelölnünk. Ez kapcsolja össze a kedvezményezetteket a Brüsszelben székelő intézményekkel. Lehet, hogy jobban oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan működnek, és segítenünk kell rajtuk, hiszen ők a Horizon 2020-szal dolgoznak éjjel-nappal, ezért támogatnunk kell őket, hogy ők elmondják a kedvezményezetteknek, hogy hogyan lehet a jogosultaknak, hogy hogyan lehet jó projekteket benyújtani. Állok elébe a meghallgatásnak és a jó felszólalásoknak. A lényeg az, hogy a jogosultak számára legyenek majd, legyen majd a meghallgatás gyümölcsöző. Köszönöm szépen! Az első részben egyszerű kérdésekre összpontosítunk, de lehet, hogy nehéz megválaszolni. Hol tartunk jelenleg? Az Európai Számvevőszék negyedik kamarájának az igazgatójával Alex Mayerrel kezdjük. Utána Patrick Child kap szót az Európai Bizottságtól. Üdvözlöm mindkettőjüket. Ha van kérdésük, vagy pontosítást szeretnének kérni, azzal kapcsolatban, ami elhangzott, jegyezzék fel maguknak, mert lesz a két prezentáció után időnk arra, hogy kérdezzenek, de először Brenning Mayernek adok szót. Nagyon örülök annak, hogy itt van velünk, hiszen a számbevőszéggel való szoros együttműködés fontos a számunkra. Köszönöm, hogy itt van, és nagyon várom a prezentációját. Köszönöm szépen. Kreszle asszony, tisztelt képviselők, tisztelt Labajova asszony és Novakov képviselő úr, tisztelt parlamenti tagok, Child igazgató úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma itt lehetek, és hozzájárulhatok a Horizon 2020-ról szóló vitához. Novakov úr egy másik fajta megközelítésről tett említést, meg is próbálok megfelelni ennek a megközelítésnek. Az Európai Számvevőszék audittal foglalkozik. Az audit lényege az, hogy meghallgassuk az érdekelt feleket. Hozzájárulásunk nagy mértékben azon alapul, hogy meghallgatjuk a jogosultakat, akik az FP 2007-ből vagy a Horizon 2020-ból támogatást kapnak. Az egyik legnagyobb eredmény, és ezt látom a jogosultakkal való kapcsolattartásból és a parlamentre való tárgyalásokból is, hogy az ellenőrzéseknek milyenek a költségei. Az én véleményem hm, tényeken fog alapulni, és nem alternatív tényeken, hölgyeim és uraim. Az első slide bemutatja a Horizon 2020 arányát, és a korábbi FP7 arányát is, és láthatják, hogy mi milyen munkát végzünk. A kutatás a költségvetés 60%-át teszik ki. A 2016-os éves jelentésünk konkrét tranzakciókat, te, tranzakciók tesztelésére vonatkozott. 2015-ben az ellenőrzéseink az FP7-re összpontosítottak. 2016-ban A tranzakciók 15%-a vonatkozik a, 2000, a Horizon 2020-ra, és 2018-ban fogunk majd a 2017-es évről jelenteni. 50% lesz majd a Horizon 2020 aránya körülbelül, és 50% az FP7 aránya. Ez is mutatja, hogy a számvevőszék visszamenőleges ellenőrzései nem megfelelőek arra, hogy a Horizon 2020 jövőjét kiértékeljük, és az FP7-ét sem. Viszont auditorokként látjuk, hogy ténylegesen hogy néz ki a kutatás és innováció. A számvevőszék egyik legtalálóbb, leglényegesebb megjegyzése nem is az ellenőrző tranzakciókra vonatkozik, hanem a rendszerekre. Azt mondjuk, hogy a visszafizetési rendszerek és az FP, valamint a Horizon 2020 alatti költések, a költség, költség visszatérítései ki vannak téve a hibáknak. Ha a jogosultságot veszük figyelembe, akkor ez nincs annyira kitéve. És a nagy infrastruktúrák esetében lehet, hogy értelmes lenne csökkenteni az előforduló hibákat a kutatás és az innováció területén. 2013-ban kiértékeltük az FP7-et, és az FP7-tel kapcsolatban egyszerű eredményekre jutottunk. Több teljesítményre és kevesebb megfelelésre kellene összpontosítani. Ez is lesz majd az üzenete a következő szlájdomnak. Ha megnézzük a számvevőszék auditjait, éves auditjait, láthatjuk, hogy az átlagos hibaráta az uniós költségvetésben mínusz 4 százalék és plusz 4 százalék között mozog. Tudnunk kell, hogy lehetetlen bármiféle következtetést levonni ebből a fluktuáló hibarátából. Azért, mert ezek mind a bizonyosság határait feszegetik, ezért nem tudunk következtetéseket levonni. Ami a Horizon 2020-at és az FP7-et illeti, 2014-ben 5,6% pont, pont volt a hibaráta, Után, az utána következő évben 4,7% pont, de ez csak becslés, hiszen túl kicsi ez, és ezért nem lehet végső következtetést levonni ebből. Évről évre felmerül az a kérdés, hogy Muleidos úrnak Gratulálhatunk-e a szakpolitikai területén az eredm- elért eredményekért? Azt mondom, hogy nem rázhatjuk meg a kezét, nem gratulálhatunk neki, de nem is haragudhatunk ezért az ö, eredményért, mert statisztikai relevanciája nulla. És ezzel az audit lényegére térnék. Itt láthatják, hogy a kedvezményezettek, a jogosultak egy több rétegű auditáló rendszerrel szembesülnek. Magáncégek auditjával kezdik, vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek auditjával, akik megpróbálják megfelelő módon alkalmazni a szabályokat. Aztán van egy állami, tagállami szint, vagy bizottsági szint, a harmadik szint a számvevőszék szintje, vagy egy másik auditáló entitás rétege. Láthatjuk, hogy több réteget alkalmazunk audit szempontjából az FP7 és a Horizon 2020 esetében. Tudatában kell lennünk annak is, hogy ezek a rétegek évente változnak, évente következnek be az első évben a magáncég auditja, utána a tagállami audit, vagy bizottsági audit, és az azutáni évben pedig a számvevőszéki audit következik be. És ez is enyezheti a szak, és láthatjuk azt is, hogy ebben a több rétegű rendszerben többféle lehet az értelmezés is. Sokszor van az, hogy a számvevőszék más következtetésre jut, mint a bizottság, vagy a belső auditáló cég. Az eltérő értelmezések az egyes rétegek esetében nem segítenek a jogbiztonság előmozdításában. És ez nem csak a Horizon 2020 és az FP7 esetében igaz, hanem a mezőgazdaság és a kohéziós pénzek esetére is. Azt is láthatjuk, hogy a számvevőszék auditjai túlsúlyban vannak az egyéb auditokhoz képest. És ha megnézzük azt, hogy mit mondhatunk a külvilág felé, akkor azt mondhatjuk, hogy az RTD esetében is az egyik fő kérdés az, hogy nagyon sok a félreértés, és nagy a bizonytalanság is a kapcsolatban, hogy a szabályokat hogyan kell értelmezni. És itt rá is térnék a következő ábrára. Többfajta audit létezik, az egyik a kvantitatív, itt beszélünk a hibarátáról, stb. A másik pedig a minőségi, kvalitatív megközelítés. Ha a tranzakciókat teszteljük, és esetleg a rendszert, akkor inkább a minőségi auditról van szó, kvantitatív auditról van szó. Ha a programok célkitűzéseit vizsgáljuk, akkor a kvalitatív oldalról és auditról beszélünk. Azt nézzük meg, hogy elérték-e a különböző célokat. Tehát nagyon fontos elgondolkozni azon, hogy a kvantitatív megközelítés mennyire hasznos, és hogy szükség van-e a kvantitatív megközelítésre. A számvevőszék nagyon gyakran nem látja a fától az erdőt, mert a részletekre összpontosítunk, a hibákra összpontosítunk, a hibák hátterére, de nem az öt összképre, arra, hogy milyen eredményeket kell az FP7-tel kapcsolatban és a Horizon 2020-al kapcsolatban elérni? Vannak más nagyon fontos kérdések is, melyek összefüggnek a hibákkal. Milyen eszközök szolgálhatják a tudás, tudás alapú társadalmat, a gazdasági növekedést, és a kihívások kezelését, melyekkel az Unió szembesül Ezeket a kérdéseket kellene megbeszélni. Ami pedig a szabályokat illeti, a jogszerűség, szabályszerűség szempontjából egy ilyesfajta ábra hasznos lehet. Nem azt mondom, hogy olvassák el, és nem is igazán ö, jól olvasható, nem vehető jól ki az írás ezen az ábrán, de ez pusztán egy része a Horizon 2020-as programnak. Ebből is látszik az, hogy mennyire nehéz bizonyos témákban dönteni. A számvevőszék egy gyors jelentést készít a Horizon 2020-as program egyszerűsítéséről. Nagyon várom már ennek az auditnak az eredményét, Azért, mert a bizottság nagyon sokat tesz azért, hogy egyszerűsítse a Horizon 2020-at. Például a közös támogató központ nagyon hasznos, és emellett az eltérő megközelítés is a Horizon 2020 esetében, de nagyon-nagyon fontos az, hogy világosan lássuk, hogy melyek az eredményei a Horizon 2020-as program egyszerűsítésének, azért, hogy a következő programot, az FP9-et elő lehessen készíteni. Akkor, amikor a kutatóintézetekkel, egyetemekkel eh, és eh, vállalatokkal felvettük a kapcsolatot, valamint a KKV-kkal is, azt láttuk, hogy eh, sokszor félreértelmezik a szabályokat, és elég sok erőfeszítésre van szükség, hogy ezeket a problémákat meg is lehessen oldani. Ez amiatt van így, mert a KKV-k egy része csődbe ment, nem vette figyelembe a rendszerben valamelyik audit réteget. Apply. A magánauditorok alkalmazzák a Horizon 2020-as szabályokat saját értelmezésükben, és ennek fényében megvan annak a veszélye, hogy az ellenőrzés terhe elrettenti az embereket attól, hogy a kutatásba, illetve az innovációba ruházanak be Európában. A kérdés pedig az, hogy hogyan tudnánk áttérni a teljesítmény, teljesítmény központú auditra, illetve hogy az audit része kell, hogy legyen egy tanulási folyamatnak, egy tanulási görbének. Hogyha megnézzük a 2013-as számvevőszéki jelentést az FP7-ről, akkor azt látjuk, hogy a bizottság és a parlament levonta a tanulságokat az FP7-ből, és egyszerűsítették a Horizon 2020-ast, pontosan ennek eredményeképpen. Ennél is fontosabbnak tartom azt, hogyha a teljesítményt tartjuk szem előtt, akkor fölmerül az a kérdés, hogy találunk-e olyan indikátorokat, olyan kritériumokat, amelyekkel mérni tudjuk a teljesítményt. Nos, azt látjuk, hogy nagyon sok ö, olyan teljesítményt megelőző indikátor van, amely nem igazán segít, nem igazán hasznos, és nagyon gyakran olyan kutatások folytató, folynak, amelyek konkrét eredménnyel ugyan nem járnak, mégis nagy mértékben hozzájárulnak a kutatási területhez. Tehát ez egy bonyolult kérdés. Másrészt azonban a Horizon 2020 keretében magas képzésű tudósokkal, kutatókkal dolgozunk együtt, egy nagyon innovatív területtel, és felmerül a kérdés, hogy a teljesítményt hogyan tudjuk mérni a programok kedvezményezettjei szintjén. Szerintem a fölülről lefelé történő megközelítésnek megvan az a veszélye, hogy új bürokráciát hozunk létre, egy, egy olyan nehézkes rendszert, amely egyáltalán nem segíti a külvilágot, és végül itt az utolsó kép, amely egy kicsit absztraktra sikerült, de nagyon jól mutatja a bizalom problematikáját, a dualizmust, baloldalon látjuk a, a szabályszerűséget, a jogszerűséget, az ellenőrzést, a megfelelést, és közötte ott van az alaphozzáállás, az adminisztráció, illetve az auditorok hozzáállása, amely a bizalmatlanság. A kép Másik része pedig, hogy felelősséggel tartozunk a külvilágnak, illetve az európai állampolgároknak, bebizonyítván az, hogy valós eredmények születtek, és tisztán, átláthatóan értékeljük a programok teljesítményét. Nagy hangsúlyt fektetünk az elszámoltathatóságra, illetve az átláthatóságra, és akkor így a bizalom kérdése kerül a középpontba. Fölmerül az is, hogy nincs egy veszélyes kapcsolat a kettő között. Szerintem nincs. A legfontosabb kérdés az az, hogy mi az európai állampolgárok bizalmának a kulcsa, az alapja. Ez pedig nem más, mint a megbízható információ. Az állampolgárok bíznak, akkor, hogyha értelmét látják a dolgoknak, hogyha az auditokat megnézzük, látjuk, hogy micsoda járvány alakult ki, óriási ellenőrzési hullámok vannak, az állampolgárok pedig fölteszik a kérdést, hogy Mire költjük a pénzt? Az ellenérzésre, vagy a kutatásra, a fejlesztésre és a teljesítményre? Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Elnök, köszönöm szépen. Brenning Mayer úr, köszönjük szépen ezt a prezentációt, illetve a felvetett kérdéseket is. Reméljük, hogy találunk majd válaszokat ezekre. Most pedig nézzük a Horizon 2020 elindítását. A kutatás és innovációs főigazgatóság igazgató helyettese Patrick Child jött el hozzánk, és most elnézést kell kérnem, a saját jelentésemről szavazunk a foglalkoztatási bizottságban, úgyhogy el kell szaladnom, de azonnal a szavazás lezárása után visszajövök ide. Ebben a jelentésben a készségekről beszélünk, amely befolyásolja a kutatást és az innovációt a jövőben. Akkor most átadom a levezető elnök szerepét Andrei Novakov kollégának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja Novakov úr. Köszönjük szépen, hogy megkaptam a szót. A hetedik keretprogrammal foglalkozom, a Horizon 2020 megvalósításának, megvalósítási folyamatának a közepén járunk. A kilences keretprogram alakul ki a következő pénzügyi terv keretében, és nagyon is érdekel az, hogy a szakértők, a panelisták milyen mondandóval jöttek el hozzánk a mai napon. Nos, azt hiszem, hogy a hetes keretprogram összességében sikeresnek mondható, hiszen az utólagos értékelés, amely 2016-ban került napvilágra, ezt egyértelműen tanúsítja. De ahogyan Brenning Mayer úr is elmondta, ékes szólóan, tudjuk, hogy a program megvalósítása fölvetett azért problémákat. Megpróbáltuk levonni a tanulságokat ebből, és biztos vagyok abban, hogy amikor a félidős felülvizsgálatot közreadjuk majd, a félidős értékelést, akkor annak kapcsán sikerül majd legyőzni a nehézségeket. Először is, ami a Horizon 2020 megvalósítását illeti, a nyitottság, és hogy mennyiben vonzó ez a program, hogyha ezt megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy siker ez a program. Ahogy a Novakov úr is elmondta, több mint 140 ezer kérelem futott be hozzánk a Horizon 2020 keretében, és a résztvevőknek mintegy 50%-a új ebben a programban. Ami az üzletet illeti, a magánszféra részvétele növekszik, és a KKV-k is mintegy 20%-át teszik ki a költségvetésnek, amely több mint 20%-át, amely összességében eh, kényelmesen meghaladja a 20%-os küszöbértéket, amelyet meghatároztunk a Horizon 2020 keretében. Azt hiszem, hogy a legnagyobb siker a program irányításában látható, illetve megvalósítása terén. Itt egyszerűsítés és harmonizáció történt. A bizottság és a végrehajtó ügynökségek egyszerűsítették a folyamatokat, és azt hiszem, hogy a résztvevők is erre pozitívan reagáltak. Különösen az eddig bevezetett egyszerűsítésekre gondolok, a szabályokra, a bizottsági struktúrákra, amelyekkel a panaszokat kezeljük, illetve a, igyekszünk következetesen eljárni. Ezen kívül a szerződés aláírásához szükséges időt drasztikusan csökkentettük. Most a támogatások 95%-át aláírjuk a 8 hónapos határidőn belül. Egy call centert hoztunk létre, egy telefonos központot, és azt hiszem, hogy itt kiváló előrelépés történik, hiszen következetesen ö, kezeljük a kedvezményezetteket, és egyenlő bánásmódot biztosítunk. Nagyon örülünk a résztvevők portáljának is, amely fogyasztóbarát felhasználást mutat, illetve könnyű hozzáférést biztosít a programokhoz. Ezen kívül, ami a teljesítményt illeti, a végrehajtó ügynökségek kiszervezése, illetve a programok napi igazgatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy csökkentsük a költségeket, javítsuk a, a fogyasztói szolgáltatásokat, illetve ezáltal a bizottság főigazgatóságai esetében idő szabadult föl, és más munkaprogramok, más struktúrák kialakítására használjuk ezeket. És konkrétan, ami a teljesítményt illeti, azt hiszem, hogy az eredmények már láthatóak, ahogyan ezt Brenningmeier úr is elmondta. Most a hetedik program megvalósítása folyik, annak közepén járunk, és természetesen a következő években jönnek majd az eredmények. Az éves monitoring, illetve az értékelések egyre inkább azt mutatják, hogy hogy a Horizon 2020 valóban eredményeket produkál. A belső értékelésünk azt mutatja, hogy minden befektetett euró 6-tól 8,5 eurós növekedést mutat a GDP tekintetében. Ott volt az ebola válság, illetve a zika járvány. Ezek esetében is eredményeket produkáltunk. A mutatók arra világítanak rá, hogy a Horizon 2020 jó úton halad. A Horizon 2020 utolsó munkaprogramján dolgozunk, amely a 2018-20-as időszakot fedi le. Ebben még inkább a hatásra összpontosítunk, a teljesítményre, de ezen kívül vannak olyan kísérleti projektek, amelyek általán finanszírozást vezettek be, csökkentvén az administratív terheket, illetve a hiba százalékot, és abba az irányba haladunk, amelyről Brenningmeier úr is szólt, áttérünk az, a, a bonyolult és gyakran kockázatos visszafizetési struktúrából a számszerűsíthető eredmények alapján történő kifizetésre. És ahogyan Taba asszony is elmondta, a Horizon 2020 megvalósításának a sikerét, a, az alacsony sikerráta veszélyezteti. Sajnos vannak olyan projektek, amelyeket nem tudtunk finanszírozni. Próbáljuk ezt a problémát orvosolni, például két fázisban történik a tenderezés, a kérelmek benyújtása, de hát a költségvetés ugye kötött, minél nagyobb a költségvetésünk, annál több projektet tudunk finanszírozni. A jelenlegi költségvetésünk az összesített GDP-nek kevesebb, mint 0,1%-át teszi ki, és az összes kutatás és fejlesztési kiadásnak kevesebb, mint 3%-át. Úgy gondoljuk, hogy plusz 150 milliárd euró évente magán és közféra beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit, ahol a GDP mintegy 3%-át szeretnénk kutatásra és innovációra fordítani. Hogyha pedig a jövőbe tekintünk, illetve megnézzük, hogy hogyan is készüljünk föl a következő keretprogramra, nos, természetesen azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne költséghatékonyabbá tenni a programjainkat. Ennek egyik eleme az, hogy egyre inkább a kifejtett hatásra és a teljesítményre összpontosítsunk. Itt teljes mértékben egyetértek Brenningmeier úrral. Értelmes, hasznos teljesítmény mutatókat kell felállítani, ez a legnagyobb kihívás. Erről sokat beszéltünk, és így inkább az eredményekre összpontosíthatunk, és nem az eredményekhez vezető folyamatokra. Folytatni fogjuk a program megvalósítás kiszervezését, egy új igazgatási formát vezetünk be. Szerintem ez az egyik sikertörténete a Horizon 2020-nak. Nagyon örülök annak, hogy Novákov úr is megemlítette a közös támogatási központ létrehozását, amely segít az egész Horizon 2020-as szabályrendszer gördülékeny megvalósításában. Amikor a biztos eljön majd hozzánk, a biztos úr, biztos ő is rámutat arra, hogy mennyire fontosnak tartjuk az egyszerűsítést. Ez mindenképpen prioritás számunkra. Szeretnénk áttekinteni a szabályokat, a különböző finanszírozási modelleket, és végig gondolni az általány kifizetés lehetőségét. Ezen kívül Brenningmeier úrnak abban is igaza volt, hogy a bizalom és az ellenőrzés a megfelelés és a teljesítmény között meg kell találni az arany középutat. Valahogy kezelni kell a kockázatokat, és nem, nem csak azon kell lennünk, hogy elkerüljük azokat. Szerintem közös célunk az, hogy megpróbáljuk lezárni a kutatás és innovációs szakadékot, nem azáltal, hogy a kiválóságon esne csorba, hanem inkább új kapacitások kialakítása az, amit szem előtt tartunk. Mindenek előtt támogatjuk az új innovációt, a biztos hajós kezdeményezése segítségével, amely egy innovációs tanács létrehozását javasolta. Politikai kihívás előtt állunk, nehézségeink is vannak, ezeket önök is ismerik, de nagyon remélem, hogy ennek ellenére olyan költségvetésre teszünk majd szert, amely segítségével az úttörő kutatásokat finanszírozhatjuk és föllendíthetjük kapacitásunkat, illetve a növekedést az Európai Unióban. Minden állampolgár előnyét szolgálva ezzel. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank für... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy igyekszenek egyszerűsíteni a rendszert és a szabályokat a valósághoz igazítani. Novakov úr, öné a szó, most jönnek a kérdések. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remmeyer úrhoz intézem a kérdésemet. A kedvezményezettek hangján szólalt fel. Mit gondolja, hogyan lehet a kedvezményezettek kedvében járni? Talán a reimbursementből az entitlement irányába lépjünk el? Aztán a második kérdésem a hatékonyságra vonatkozik, nem csak a költséghatékonyságra. A kutatás, fejlesztés, innováció más, mint bármely más szakpolitika, hogyan lehet a hatékonyságot és a hozzáadott értéket mérni, hiszen néha nagyon nehéz megállapítani, hogy egy elvégzett munkának milyen eredménye van. Gibt es weitere Fragen von den Kollegen? Kérik-e még a kollégák a szót? Nem? Akkor nekem van egy kérdésem. Általában az adóvédők védőszentje a számbevőszék. Mi történik itt? Önél szó. Köszönöm szépen a fontos kérdéseiket. Az első kérdés a visszafizetési reimbursement vagy az entitlement jogosultsági rendszerek összehasonlításával függ össze, illetve a kutatás általános kérdéseivel. Nos, a költségvisszatérítési, illetve az entitlement rendszer rendszert vizsgálva az adófizetők érdekeit tartottuk szem elől, ahogyan Gressz László is mondta, mi az adófizetők védőszentjei vagyunk, ezért tehát itt az adófizetők általi elszámoltathatóságot tartottuk szem előtt, hogy biztosítsuk őket, hogy a pénzt jól költjük el. Másrészt felmerül a kérdés, hogy az egyetemek, kutatóintézeteket segítsük-e, segítjük-e a jogosultsági entitlement rendszerekkel, hiszen gyakran a valós költségek kerülnek a jogosultsági rendszerbe. Azt hiszem, hogy ennek a vitának a megoldása abban rejlik, hogy intenzifikáljuk a kommunikációt a kedvezményezettekkel és a szakértőkkel ezen a területen. Megállapítandó, hogy mi lesz egy jó egyensúly, egyrészt a szabályok betartása között, másrészt a szabályok betartásának ellenőrzése között, másrészt tehát a compliance vizsgálata között egyrészt, másrészt pedig a programok hatékonysága között. Ez pedig a második kérdést veti föl, Novakov úr kérdését, amely a kutatás fejlesztés sajátosságaival foglalkozik, amikor az eredményeket és ezen programok performanciáját akarjuk meghatározni. Nos, valóban nagyon nehéz megtervezni, papíron megtervezni ezeket a performancia indikátorokat, vagy a teljesítményt, a performanciát elméletben felvázolni, hiszen a hatékony kutatás nem még eredménye orientált kutatás, nem mindig eredményre vezető kutatás. Nos, én magam ugyanakkor a kutatókat meghívtam arra, hogy vessenek fel gondolatokat, ötleteket arra vonatkozólag, hogyan lehet a kutatási és innovációs erőfeszítéseket értékelni. Egy szakértő semmiképpen sem tudhat kialakítani egy ilyen rendszert, de úgy hiszem, hogy érdemes erőinket ötvözve dolgozni ezen. Kereszle asszony, köszönöm a kérdését, amely arra vonatkozik, hogy mi az egyensúly egyrészt a kedvezményezettek között, másrészt pedig az adófizetők érdekei között. Teljesen igaza van, hogy itt egy egyensúlyt kell találni a két érdek között. Egyrészt a médiumokban és a politikai vitában, a közbeszédben mindig nagyon markánsan hangzik el az a érdek, hogy az ellenőrzésre, az ellenőrzés formáira koncentráljunk, a korrupcióra és a többire. A számvevőszék részéről megerősíthetem, hogy sok hogy éves átlagban 140 milliárd eurót költenek el Európában a költségvetésből, és csupán 20 esetre, esetben hívják fel az olva figyelmét. Tehát a csalás és a korrupció nem a legfontosabb oka a pénz elvesztésének és éppen ezért fontos, hogy ne vesztegessünk túl sok pénzt az állandó ellenőrzésre. Az audit területén a legfontosabb innovációs lépés abban rejlik éppen, hogy a több szintű audit rendszerben az auditorok, a könyvvizsgálók tudását alkalmazzuk. Felgyűlt ez a tudás az egyes szinteken, és oda abban kell részt vegyünk, hogy az európai közkiadások ellenőrzését ezzel a tudással is átvilágítsuk. Köszönöm. Köszönöm, ugye ez az örök kérdés. Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Tehát ezért cserélünk eszmét, hogy az ilyen kérdésekre is választ kapjunk. A második kérdés, a szinergiák kérdése. Megadom Jure Deroiternek, az Aerospace Hannibalnek a Csehköztársaságból az, a szót tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Ja. Herzlichen Dank, Frau Gressle, and uh, thanks to the panel. Köszönöm Gereszle asszony, és köszönöm a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, hogy meghívtak. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hiszen 2002 óta különböző szerepeket vállaltam az európai kutatásban, 2004 óta pedig evaluátor, értékelő és beszámoló raportőr is voltam. Remélem tehát, hogy tapasztalatommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy még jobbá tegyék a kutatási támogatást. A Hannibalnek dolgozom, 30 130 ezer ember dolgozik. A Hannibalnek 35 ezer Európában. Sok területen dolgozunk. Az előadásban nem csak a Hannibal szempontjait, hanem egy általános ipari szempontot szeretnék megjeleníteni. A Hannibal nagyon sok területen aktív. Én azonban mindig elkötelezett voltam a légi közlekedés ügyéért, ezért eh, az előadásomban vélhetőleg sok légi dologról lesz szó. Itt egy felszálló repülőt látnak, ez pedig az eh, FP6-ról, FP7-ről és a Horizon 2020-ról szól az áttekintésem. Nos, úgy gondolom, hogy a Horizon, Horizon 2020 céljai legtöbbjét sikerült elérni. Volt, ami késedelmet szenvedett, de és több magánpénz sikerült becsatornázni a kutatásfejlesztés rendszerében. Sokkal több lehetőség nyílt meg arra, hogy multidisziplináris módon együttműködjenek a felek a szlájdon. Láthatják, hogy három részre bontom az oldalakat, célok, aztán a kiválasztás, és megfelelő feltételeket biztosítottunk-e. Az FP6-tól a Horizon 2020-ig a kiválasztás jó volt, legfeljebb az a pont, ahol a várható eredményt kell meghatározni. Ez nagyon nehéz kvantifikálni, és nagyon nehéz meghatározni. Ami a támogatást illeti, nagyon sok pozitív dolgot emelhetek itt ki. Egyrészt az egységes IT rendszert, a portál egy nagyszerű eszköz, mindenki tudja, mit hol talál, mit hol tölthet le, nagyon jó a felhasználói interfész. Ilyen módon az egész projektet a honlapon, illetve a letöltött anyagokon lehet megcsinálni. Aztán a veszteségek, hátrányok. Az ember sokat tanul a hibáiból. Hát a céloknál az anotált eh, modell eh, Grant Agreement, vagy szerződés megállapodás 730 oldal. Nagyon nehéz sokaknak, akik nem vettek részt egy ilyen kutatási pályázatban, megérteni ezt az anyagot. Személyes tapasztalatomból tudom, hogy sokan, sok pályázó elvész a részletekben. Hogy most ez egyszerűsített ez a 730 oldalas anyag, hát ezt végképp nem tudom. Aztán az FP7-tel összehasonlítva nagyon nehéz a közvetlen és a közvetett költségek megosztása, főleg a kkv számára. Nehéz ezt kimutatni. A mindenki számára azonos módon érvényes szabályok, és a Sprinkemeyer kollégám is beszélt erről, nos ezek a szabályok nem mindenki számára alkalmasak. Persze jók a szabályok, jó, hogy vannak szabályok, de ezek sok akadályt is jelentenek. És a PPP struktúrák teljesen más sajátosságokkal bírnak, mint más kutatási struktúrák. Egyszerűen szóval nem tudom, hogy sikerült-e egyszerűsíteni a rendszert. Ami pedig a kiválasztást illeti, jó programokat választottunk-e ki. Igen, összességében igen, de azért még van mit javítani, még mindig tudunk jobb, hatékonyabb programot kiválasztani. Ugyanakkor megszűnt a negotiation phase, a tárgyalási fázis, ilyen módon gyorsabban lehet eh, a programokat kialakítani, de azért mégis a finom hangolásra szükség van. Ugyanez igaz az ipar bevonására. A nemzeti programokban akár 50%-os ipari részesedést is előírtak, ám az ipar, hogyha megnézi a pályázatot, azonnal tudja, hogy mi lesz a jövőbeli business case, Ilyen módon tehát a kutatás nem csak a semmibe vész, nem csak a kutatás érdekében zajlik, hanem az ipar azonnal látja benne a lehetőséget. De persze, hogyha az európai ipar részesedése kevesebb, mint 20%, akkor felmerül a kérdés, hogy ez kielégítő Ha megvizsgáljuk a projektek környezetét, megfelelő környezetet teremtettünk-e, és nem az overheadre, az adminisztrációra kell költeni a, tök, a legtöbb pénzt, akkor azt mondhatjuk, hogy az FP6-tól a Horizon 2020-ig jó lépéseket tettünk, de főleg a költség kategória nagyon problematikus. Nagyon nehéz itt a jó egyensúlyt megtalálni tehát érdemes volna itt is még átalakításokat tenni. A JU, JTI, PPP kérdésével kapcsolatban ezek nagyon hasznosak, főleg az iparág számára, hiszen így az innovációt piacképes termékké szolgáltatásá lehet alakítani, ám ehhez egységes szabályokra van szükség. De az adminisztratív szabályok itt is nőttek, az adminisztratív terhek itt is nőttek. Ami a PPP-ket illeti, az FP7-tel összehasonlítva nagyon nagy változás történt. Ez nagyon jó, ez a keret, e keretfeltételek az iparág, az ipar számára hosszú távú elkötelezettséget tesznek lehetővé, és ilyen módon az ipar szívesebben fektet be, ruház be ezekbe a területekbe, ezért az európai facilitások aránya is nőtt a PPP konstrukciónak köszönhetően. Megerősíti ez a PPP struktúra az európai ipari kapacitást, hiszen az KKV-kat is segít becsatolni, akik a teljes vertikumban fölfele és lefele is az együttműködést biztosítják és így hosszú távú együttműködés jöhet létre az ezzel együtt járó bizalommal. A technológia értékelők eleme is üdvözlendő, hiszen ők vizsgálják, hogy jó irányba halad-e a projekt vagy sem. Ha egy kicsit szabadabbak volnának a szabályok, az evaluatorek és az auditorok picit nagyobb lehetőséggel bírnának arra, hogy jó irányba mozdítsák a projektet. Független értékelők szerepem. Főleg a hosszú távú célkitűzésekkel és programokon rendelkező PPP-k esetében érdemes mindig feltenni a kérdést, hogy milyen volna, hogyha az európai beszállítókkal a világ leggyorsabb Forma egyes autóját akarnánk megépíteni, <coughs> és ezzel pedig az amerikai, az indiai és a kínai Forma egyesekkel akarnánk versenyezni. Hogy lehet ezt megtenni akkor, hogyha a Forma egyes autó minden eleme nem egyeztetett? Szóval, hogyha például a gumi nem illik az abroncsra, a jó nem illik a motorban. Mit akarok a metaforával mondani? Az a fontos, hogy a program egyes rész elemei illeszkedjenek. Az FP7 programban ez a szempont jobban érvényesül, de a Horizon 2020-ban nem annyira érvényesült. Remélem, hogy ez visszakerül az FP9-ben. Az a cél tehát, hogy egy hatékonyabb ellát gyártói láncot vagy vertikumot tudjunk kiépíteni. Az utolsó fólia azt mutatja meg, hogy hol lehet javítani a helyzetem. Nagyobb masterplant érdemes kidolgozni. Például a légi közlekedés irányítási masterplan, vagy fő terv eh, befolyásolja a légi közlekedést magát is. Mindezek persze egy EU eh, e eh, szakpolitikából eredeztethetők, és azt is támogatják. Hogyha meghatározzuk a megfelelő célokat, akkor minden szereplőt be lehet vondani, persze mondjuk a Cizárt is az előző esetben. Tehát fontos, hogy minden szereplőt bevonjunk azért, hogy végezetül mindenki számára megnyugtató eredményre jussunk a célokat megvizsgálva fontos, hogy egy pipeline-t kialakítsunk, de a PPP-k, ha csak a magas technológiai készenléti szintre koncentrálnak, akkor az új kutatás, új innováció elvész az elkövetkező 5-10 évben. Fontos, hogy az egyetemekről, kutatóintézetektől át csatornázzuk az ipar irányába az új gondolatokat. Ezt írom le a pipeline um, metaforájával. Ugyanez igaz arra is, hogy hogyan lehet a megfelelő programokat kiválasztani. Én ugye az iparnak dolgozom most már. A mi célunk az, hogy növeljük a foglalkoztatást a területen, és persze nyereséget érjünk el, és egy olyan ellátási láncot dolgozunk ki, amelyben mind több ipari szereplőt lehet bevonni és persze érdemes volna cél alapján kialakult értékelési kritériumokat kialakítani. Ma egységes szabályok vannak, nem tudom, hogy ez a legjobb, hiszen ezek nem a célt veszik figyelembe. Például az alapkutatás, vagy az ipari kutatás céljai, azok nagyon különböznek egymástól. Aztán a következő kérdés, hogyan lehet egy jobb feltételt teremteni, hogyan lehet biztosítani, hogy a rendszerek hatékonyan működjenek, azért, hogy in time és jó értéket teremtve működjenek a rendszerek. Ezért fontos a purpose-oriented vagy célorientált szerződési feltételek megteremtése. Ide ehhez pedig rugalmasságra van szükség, és fontos volna, hogy mindenkinre különböző differenciált szabályok vonatkozzanak. A PPP forma nagyon jó az ipari kutatásban, de az alapkutatás területén nem. Aztán a kiegészít, a regionális kutatással, regionális finanszírozással való kiegészítés nagyon hasznos, a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy kiegészítsék a közös technikai programban megtörténtek, hát ugye ez a Clean Sky-ban történt így, és a korlátokat persze sokkal korábban határozták meg. Itt korlátozták a nagyipar 20%-át, mint kedvezményezett, kedvezményi szerepét, és ez voltak éppen egy negatív ö, hatással van rájuk, nem tudnak kellőképpen hatékonyak lenni. Remélem, hogy sikerült a, megtakarítani egy kis időt, Ennyit akartam mondani, végezetül még csak annyit. Igen, a Horizon 2020 jó a kutatás és az ipar számára, és a légi ipar számára. Nagyon fontos ez, hiszen itt hosszú távú innovációs ciklusaink vannak. 15 éves ciklussal. 15 évig dolgozunk egy terméken, mielőtt a piacra kerül ez. Itt a finanszírozás tehát nagyon fontos a nemzetközi beszállítói lánc kialakítása és az együttműködés is nagyon fontos. Az együttműködés nem egyik napról a másikra alakul ki. Szép lassan dolgozunk fölfele és lefele is a beszállítási láncon is. Így lehet az új generációk, új technológiák generációt kialakítani. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Um, Igen, köszönöm szépen. Megkérdezném, hogy nagyvállalatként hogyan jogosultak a Horizon 2020-ra 30 ezer munkahelyjel? Hát nulla százalékos esélye van a támogatásra. Igen. Mondottam, hogy 35 ezer munkavállalónk van az európai vállalatokban, leányvállalatokban, ők viszont teljes mértékben jogosultak a Horizon 2020-as projektre. Dankeschön. Und wir, ja, sollen wir nachher die... Igen, köszönöm. És Child úrhoz is lenne egy kérdésem, hogyan lehet az, hogy a Horizon 2020 nagyobb administratív terheket okoz, mint az FP7. És most megadom a szót eh, a Várnai Szabad Egyetemről Tankova asszonynak. Tessék! Thank you, Ms. Grassley. Köszönöm szépen, Gressle asszony, köszönöm szépen Novákov úrnak. Szeretném ö, előadni a véleményünket. A Horizon 2020 fantasztikus program, és létfontosságú abban, hogy előre vigye a kutatás és innováció ügyét. Ugyanakkor azonban vannak aggodalomra okot adó kérdések is a kérelmezők körében. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy főleg Kelet-Európában vannak nehézségek, ezekkel szembesülünk, és ezeket fogom itt most ismertetni önökkel. Presents uh, the biggest private university. A legnagyobb bolgár szabad egyetemet képviselőm, a Várnai Szabad Egyetemet, és el kell mondanom, hogy nagyon jó tapasztalatokat szereztünk az európai alapokkal, illetve támogatásokkal. A Várnai Szabad Egyetem sikeresen hajtott végre különböző projekteket, az Erasmus, az FP7, az FP6 égisze alatt, és 2014-2016 között a Várnai Egyetem több mint 20 projekt javaslattal vett részt a Horizon 2020-ban. Sajnos egyiket sem hagyták jóvá. Ezért is vagyok ma itt, Szeretném megosztani önökkel problémáinkat, szeretném elmondani, hogy melyek a legnagyobb akadályok a számunkra. De előtte, ha megengedik, néhány adatról is szót ejtenék. Az Európai Bizottság adatai alapján mostanáig a Horizon 2020-as finanszírozást főleg nagy országoknak ítélték oda. 85%-ban volt ez így a Horizon 2020 összköltségvetéséből. 25% intézmény volt, ők egynél többször kaptak támogatást. Ezek a számok is mutatják, hogy Európát nézve a földrajzi egyensúly nem adott, és nagyobb a megosztottság a tagállamok között. Ha az összköltségvetést nézzük, most a program 80 milliárd eurós összköltségvetésű, a bolgár kutatók, tudósok mostanáig 42 millió eurót kaptak, többé-kevésbé. Ez a szám várhatóan drasztikusan nem fog változni az uniós költségvetésben Bulgária a 24. helyen áll, és mostanáig az ECR-ből nem kaptunk pénzt, alapvető kutatásra nem kaptunk pénzt. Ha a további adatokat nézzük, és azt, hogy a Horizon 2020 alatt Bulgária hogyan teljesített, akkor elmondhatjuk, hogy a bolgár egyetemek részvétele a Horizon 2020-ban nem jelentős. A másik dolog, amely miatt aggódunk, az, hogy a bolgár résztvevők támogatásának nagy része az együttműködés célját szolgálja, támogatási fellépések, kutatási innovációs fellépések és a Marie Curie fellépésekre vonatkozik. Ami az ágazatokat illeti, sok ágazat nincs jelen, van egy átfogó kutató ágazatunk, nanotechnológiával foglalkozó ágazatunk, de nincs jól képviselve ez az ágazat a Horizon 2020-ban, és most el is mondom, hogy milyen problémákat látunk. Biztosíthatom önöket arról, hogy az általam ismertetett problémák az egyetemeink közötti viták tárgya, az NGO-k, civil szervezetekkel, más partnerekkel való viták tárgya. Megemlítenék egy fontos dolgot, a Horizon 2020 a finanszírozás fő forrása a magánegyetemek kutató tevékenységénél, nem minden esetben van így, az egyetemeknél ez így van. Azért, mert a saját állami támogatásunk nem annyira nagy, és az értékelés, elbírálás is nagyon sok időbe telik, általában egy évbe is. Melyek a legfontosabb, legnagyobb problémák? Egyrészt az alacsony sikerráta. Melyek ennek az okai? Úgy gondoljuk, hogy az egyik legnagyobb akadály, valamint probléma az egyetemek esetében az, hogy a legtöbb bolgár egyetem nehezen fér hozzá az EU 15-ök sikeres egyetemi konzorciumához. Sokszor az elbírálási összesítés nem is ad megfelelő feedbacket az egyetemeknek az alacsony fizetések miatt elég nehéz világszínvonalú tudat, kutatókat, tudósokat magunkhoz vonzani. A korrekciós koeficiens bulgár esetében 71,5 Az egyetemek, kutatók, akik bolgár egyetemeken dolgoznak, nehéz helyzetet szembesülnek, még nehezebbel, 6-10-szer kapnak kevesebbet, mint más uniós társaik. Továbbá az alacsony sikeri, sikeráta a motiváció hiányának is betudható a bolgár tudósok kutatók körében. Itt szeretnék valamit külön kihangsúlyozni, valamit, amit fontosnak tartunk – Nincs sok olyan egyetem Európában, melyet az Európai Bizottság kiválósági címkével díjazott volna. Excellence in Research. Ez a logó kötelezi őket arra, hogy az Európai Bizottság által kritériumoknak eleget tegyenek de ez a logó az elbírálások folyamán nem, ad, nem biztosít előnyöket. A Horizon 2020-as projektekben való részvétel egyenértékű a nemzeti projektekben való részét, részvétellel, valamint a kutatói ö, kinevezésekkel, azaz vannak olyanok, akik inkább az állami támogatást kérik, még akkor is, ha az alacsonyabb. Mert kisebb a verseny, így sokkal inkább afelé fordulnak. El kell mondanunk, hogy a bolgár egyetemek kutatási kapacitása nem tartható fenn. Sok kutató, fiatal kutató az alacsony fizetések miatt elmegy. Így a Horizon 2020-ban való részvétel nagyon nagy kihívássá válik, és ha nincs megfelelő pénzünk arra, hogy a kutató infrastruktúrát kibővítsük, akkor a kiválóságot sem tudjuk elérni. És nézzünk néhány ajánlást, mely segíthet. Az első Ami fontos számunkra, az a gondolat, hogy kritériumokat határozzunk meg, hogy a, arra, hogy ösztönözzük az alul a kevésbé képviselt országokat a részvételre. Adjunk például extra pontokat nekik, itt a kelet-európai országokra gondolok. Emellett a teaming twinning mechanizmusok helyzetén javítani kell. Tudjuk, hogy a bizottság már foglalkozott ezzel, és látjuk, hogy bizonyos területeken ezen mechanizmusok kapcsán már javult a helyzet. A másik ajánlás igen fájdalmas, ez a fizetések szintjére vonatkozik. A jelenlegi támogatási modellek a nemzeti fizetéseket és sztenderdeket veszik figyelembe. És említettem, hogy a fizetés 6-10-szer alacsonyabb is lehet, mint más uniós tagállamokban. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság időközben ennek vonatkozásában elfogadott bizonyos lépéseket. Következő ajánlás részletes kiértékelési visszajelzést kell adni. Sokszor az a helyzet, hogy a projektet jóvá hagyják, de a nem jóváhagyott projekt nem kap olyan részletes feedbacket, mint egy jóváhagyott projekt. Ezt, erről kell többet tudnunk. Végül, utolsó ajánlás, ez egy észszerű ajánlás, az európai és az állami tagállami szintű finanszírozási rendszerek projekt támogatása van ilyen Norvégia esetében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a statisztika miatt is. A lényeg az, hogy lássuk, hogy az országokban milyen hatások vannak, azt is látjuk, hogy mit mondott el. Folytatjuk. Nem, nem, nem Serje úr kap először szót, hanem Krisztof Kuhn. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Hölgyeim és uraim, nagyon röviden áttekintést adnék az Európai Beruházási Bank tevékenységéről, és arról, hogy a Horizon 2020 alatt a fő eszközzel mit teszünk. Remi Serié az Európai eh, Beruházási Alapról fog beszélni. Kezdem is. Eh, mi az Innofin? Ez nem egy pénzügyi eszköz, hanem különböző termékek csomagja, pénzügyi termékek émelyeket fel lehet ajánlani azért, hogy finanszírozási nehézségeket lehessen költséghatékony költségintenzív vállalatoknál leküzdeni. Ha valakinek egy elképzelése van, és szeretne tőkét gyűjteni hozzá, hogy ezt valóra váltsa, az ilyen helyzeteket támogatjuk, de emellett támogatjuk a nagy K plusz F tevékenységeket is. Én a termékekről fogok beszélni. Ezek a termékek a középvállalatok finanszírozásával foglalkoznak, az 500 3000 munkavállalóval rendelkező vállalatok, valamint a 3000 fő feletti számmal rendelkező vállalatokat is. Az energia ágazat esetében korábban nem használtuk ezt az eszközt. Figyelme veszük a különleges K plusz F eszközöket a járványos betegségek esetében is. Ez a két tevékenység nagyobb kockázatot jelent, mint más pénzügyi termékek végül, de nem utolsó sorban. Van egy tanácsadói részlegünk is, ez segít bennünket abban, hogy gyorsabban ki lehessen dolgozni a projekteket. Hogyan működik az Innofin? Itt van a kiegyensúlyozó tényező. Sokan azt mondták, hogy ez olyan, mint a voodoo finanszírozás. Nem voodoo finanszírozásról van szó, egész egyszerűen egy olyan mechanizmus ez, amely lehetővé teszi azt, hogy az fizetők pénzét nagyon hatékonyan használjuk fel. Ha egy kockázatos vállalatnak portfólió alapon adunk kölcsönt, akkor annak a valószínűsége, hogy pénzt veszítünk, kisebb, mint ha a kölcsönt tranzakcióról tranzakcióra nyújtjuk. Az Inopin esetében ez azt jelenti, hogy Egyelőre a költségvetésünk 500 millió euró. Az Inofin létrehozása óta 6 nyi kölcsönt nyújtottunk. Egy 12-szeres tényező, egy 12-szeres szorzó. A, ez a fajta portfólió elég sok pénzt felvesz. Mindig társfinanszírozunk, vannak más finanszírozó partnereink is, a folyamatban. 70 milliárdot sikerült ezzel elérnünk, ez a jelenlegi helyzet. Mostanáig ennyit értünk el azóta, hogy az Inofim program 2014 júniusában, júliusában elindult. Ha néhány kulcsszámot nézünk, akkor elmondhatom, hogy nagyon gyorsan elindultunk. Azért, mert a kockázatkezelő finanszírozási rendszer alakult át, tehát lassú volt, volt az átmenet. Gyakorlatilag folytattuk azt, amit korábban tettünk, de jóval ambiciózusabban, összpontosítva, és ezáltal jobbá váltunk, mint amilyenek voltunk. 96 műveletünk volt mostanáig, tehát csak nem 100 projektet támogatunk azóta. Jelentősen megemeltük a középmérhető vállalatok arányát, mert az a bírálat ért bennünket, hogy csak a nagyvállalatok esetében alkalmazunk az eszközt, és ez nem értéke, érték a többiek számára. De ezért, mivel ezt mi is megértettük, úgy döntöttünk, hogy a középméretű vállalatokra fogunk összpontosítani. Elmondhatom azt is, hogy most már 36%-ban a kisebb vállalatokra összpontosítunk, és ott van még az EIF, az csak kis cégekkel foglalkozik. Csökkentettük a hitelek átlagos méretét, projektekként 100 milliót adtunk, ezt 50%-kal csökkentettük átlagban, tehát jelentősen lecsökkentettük a támogatás mértékét. Emellett a kutatói infrastruktúrákat is elkezdtük támogatni. Korábban ezt nem tettük meg végül, de nem utolsó sorban. 36 tudatosságnövelő rendezvényt szerveztünk Európa szerte. Gyakorlatilag ellátogattunk az összes Horizon 2020-as országba, nagyon nagy volt az érdeklődés tevékenységeink iránt, és ezután nagymértékben áramlottak a pénzek is a különböző projektekre. Nézzük csak a földrajzi eloszlást. In, az Innofin 23 országban van jelen, 19 tagállamban és 4 társult országban. Tehát a földrajzi diversifikáció széles körül. Vannak olyan országok is, amelyek nem igényelnek túl nagy kutatásokat, vannak olyan tevékenységeik, amelyek nem igényelnek túl nagy kutatásokat. Ami a különböző ágazatokat illeti, azt látjuk itt, hogy főleg a gépjármű ipar az egyik legnagyobb ágazat, de ez érthető is. Hoznék néhány példát is, bár nagyon sok példát meg tudnék említeni. Én a mai napon csak négy példáról fogok beszélni gyorsan. Volt egy nagyon érdekes tranzakción a Heliatekkel. Egy, ez a Dresdai Műszaki Egyetem egyik tevékenységevel foglalkozik a, az organikus fényelektromossági technológiát kutatják. a vállalat problémákkal küzdött, nehezen tudott pénzt gyűjteni a bankoktól. A támogatás lehetővé tette a kapacitás növelést, hogy ezt a technológiát kutatni lehessen, és aztán a német vállalatnál öt további munkahelyet hoztak létre. Egy másik svéd projektünk is volt, neutronokkal kapcsolatos kutatásról. Ez százszor gyorsabb intézmények, egy százszor gyorsabb intézmény létrehozására összpontosított kutatást, és mi 100 millióval támogatuk ezt a kutatói tevékenységet. Az EIP hitelezési tevékenysége itt jelentős. Ezek nagy projektek, nagy finanszírozó partnerre van szükségük. Egy bank nem tudott volna ilyen nagy hitelt nyújtani, hogy felgyorsítsa a kutatást az európai kutatási színpadon. Volt egy másik, egy portugál projektünk, a Biosurfit, orvosi műszerekkel kapcsolatban a vérelemzését végző eszközökre vonatkozó kutatást végzik ők, és nagyon örültünk annak, hogy ezt a vállalatot finanszírozni tudtuk. A kölcsönünk lehetővé tette, hogy már ne csak a prototípussal foglalkozzanak, hanem a tényleges gyártásra is átérjenek. Végezetül pedig egy, van egy rendkívül érdekes tranzakció, egy finn vállalattal dolgoztunk együtt, egy bizonyos hullámokkal foglalkozó erőműre, egy hullámokat hasznosító technológiát kutattak, a szélerőművek nem tudnak megküzdeni a nagy hullámokkal bizonyos területeken, és éppen ezért teszteltek egy új technológiát, viszont a bankok nem voltak hajlandóak vállalni a kockázatot, és mi tudtunk nekik támogatást nyújtani. Ezek voltak tehát a mi példáink, és most röviden elmondom, hogy mi lesz a jövőben. Az FC ott van, ez egy új lehetőség. Came new. Annyira már nem új, de új volt az Inofin számára. Igazából bizonyos területeken itt a kettő között átfedést tapasztaltunk. Most büszkén állíthatjuk, hogy aláírtuk az Inofin megállapodás módosítását az Európai Bizottsággal együtt, és így most a kettő külön választódik egymástól, tehát az Innofin kiegészíti az EFSZ-t, és nincs átfedés. Természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre, és zárásképpen még valamit szeretnék mondani. Ö, ugye mindig fölmerül a kérdés, hogy hitelekkel, garanciákkal, vagy visszanemtérítendő támogatásokkal támogassuk a kutatást. Szerintünk a visszanemtérítendő támogatás a korai szakaszban nagyon fontos, és eh, ezt nem is kérdőjelezzük meg. Néha azonban, amikor a piac kudarcot van, és a cégek növekedési fázisban vannak, vagy pedig amikor nagy volumenre van szükség, hogy beruházhassunk kutatási projektekben, és ezt egyetlen cég nem vállalhatja magára, akkor egy pénzügyi eszköz nagyon-nagyon hasznos kiegészítő eszköz, eszköz lehet két feltétellel. Egyrészt piacalapú kell, hogy legyen, ez egy politikai eszköz, de maga a, mechanik, a benne lévő mechanizmus, piaci mechanizmus kell, hogy legyen, különben nagyon font, furcsa ösztönzőket adunk. Tehát egy hitel eszközről van szó, és ezért ennek a szabályt kell, hogy kövesse. Második feltétel az, hogy a politikai célkitűzéseket követjük, tehát valóban valami különbséget, valami eredményt kell fölmutatni. Nem a jelenlegi szereplőket szeretnénk kiütni, hanem kiegészítő jelleggel szeretnénk föllépni, tehát olyan dolgokat megvalósítani, amik, amelyek nélkülünk nem valósulhattak volna meg. Köszönöm szépen. E e Igen, és akkor most az EIF-fel e folytatjuk, tessék. Thank you, Chair, and uh, members of uh, Parliament. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, illetve uh, tisztelt parlamenti képviselők. Remi Sárjénak hívnak, az Európai Beruházási Alapnak dolgozok, és tulajdonképpen nagyon örülök annak, hogy, hogy uh, meghívtak, és a Horizon 2020 megvalósításából levonandó tanulságokra beszélhetünk a KKV-k szempontjából. Az Európai Beruházási Bank, illetve a bizottság területére tört, tartozik ez a téma. Az európai KKV-k finanszírozása a célunk, ezért kiegészíti ez tulajdonképpen az, am, azt, amit Krisztof elmondott, tehát itt a sárga képre kell összpontosítani, a kisebb KKV-kat támogatjuk 7,5 milliós hitelekkel a Juncker, illetve a Juncker terv, az FC keretében. A 2020 keretében egy garanciaeszközt, Innofin garanciaeszközt hoztunk létre, illetve egy tőkeeszközt, ezt látják sárgával. Azonban az európai KKV-k továbbra is küzdenek a finanszírozáshoz való hozzáféréssel. Nem kapnak hitelt a bankoktól, illetve nem kapnak tőkét a magán személyektől sem. Ezért nagyon fontos a startupok, illetve a KKV-k esetében a finanszírozás. Gondoljunk csak a végig, hogy hogyan lehet egy startup számára a finanszírozást biztosítani, és itt a valós beruházás lényege, hiszen itt jövőbeli munkahelyeket teremtünk. Az Innofin keretében, illetve az Európai Bizottsággal karöltve kialakítottunk Először is egy garancia struktúrát, melynek célja az innovatív KKV-k fölkarolása. Nézzük, hogy hogyan definiáljuk az innovációt, az innovatív jellemvonást. Nos, ezt egyszerű kritériumok alapján tesszük meg, például vannak olyan KKV-k, amelyek szabadalmat jegyeztettek be, új termékeket fejlesztenek ki, új szolgáltatásokat, vagy amelyek gyorsan növekednek, és így tovább. Tehát itt láthatóak a kritériumok. Ezek roppant egyszerű kritériumok, segítenek az azonosításban. A mechanizmus pedig eléggé egyszerű. A KKV-nak nyújtott hitel 50%-ban garantált a Horizon 2020 garancia program keretében, KKV garancia program keretében, illetve van egy hitel kamatláb, amelyet felére csökkentettünk. Ezért a bankokat arra ösztönözzük így, hogy valóban ilyen innovatív KKV-k finanszírozást kapjanak a bankoktól. Ezek a hitelek kisebb mértékűek, ahogyan mondtam, 25 eh, ezer euró az összegük. Több eh, ezer KKV kapott támogatást, az Innofin KKV garancia eszköz segítségével. Itt egy-két esettanulmány látható, igazából hat esetet mutatunk be. Például, hogyha megnézzük a középsőt, akkor itt egy a cseh köztársaságban egy alumínium doboz gyártó cégről van szó, új technológiát vásároltak, a termék minősége, minőségének emelése céljából, és nagyon sok hasonló példát mondhatnánk. Nézzük a garancia rendszer most már 38 országban hozzáférhető, Izlandtól, Bulgárián keresztül, Ukrajna, Izrael és így tovább, mint hozzáfér ehhez az eszközhöz. Itt sárgával mutatjuk ezeket az országokat a térképen. Több mint 110 bank, illetve pénzügyi intézmény vesz részt ebben a programban, ebben, ebben benne vannak a nemzeti intézmények is. Ami a megállapodásokat illeti, a pénzügyi intézményekkel több mint 45 ezer innovatív KKV kap majd hitelt ebből a programból, és tulajdonképpen a kedvezményezettek száma napról napra emelkedik. A program olyannyira sikeres, hogy az elindítást követően egy éven belül kifutottunk a költségvetésből, ezért a bizottsággal megállapodtunk, hogy növeljük a kapacitásunkat, hála az fc nek és ezáltal felgyorsítjuk a megvalósítást, tehát ez azt jelenti, hogy gyorsabban folyósítjuk a hiteleket a KKV-knak. Ez a FC és Innofin keverék minden elvárást meghaladóan jól teljesített. Például, hogyha egy KKV, azt látjuk, hogy az FC ablak keretében minden második percben egy hitel, hitelhez juttatunk KKV-t. És ezt az ütemet tovább kívánjuk növelni, ennek megvan még a lehetősége. Maximalizáljuk az Európai Uniós költségvetést. Egy eurós közpénzzel 15 eurós hitelt generálunk, tehát ez jelentős. A beruházások nagy része magánberuházás, ezen kívül munkahelyeket is teremtünk, tehát ez a lényege egy pénzügyi eszköznek. Ezért ez mindenki számára előnyös eszköz, úgynevezett win-win eszköz. A cégek, illetve a pénzügyi intézmények is mind elégedettek a programmal. Ugyanez a megközelítés érvényesül akkor, amikor ö, tőkefinanszírozást nyújtunk a KKV-knak. A finanszírozás ö, már a korai szakaszban hozzáférhető. Még a koncepció szintjén, annak jóváhagyásának szintjén is. A technológia szintje az már a harmadik szint, tehát maga az innováció folyamatának nagyon korai szakaszában lehet finanszírozáshoz jutni. Itt a nanotechnológiát, a biotechnológiát, a tiszta technológiát, a med technológiát támogatjuk. Ezek, ezek az innovációk mind-mind tőke finanszírozást várnak. Ugyanez a modell érvényesül itt, ahol az FC, illetve más források hozzájárulnak ahhoz, hogy magántőke alapokba befizessenek, és az innovatív KKV-k finanszírozását segítsék. Itt egy-két példát láthatnak a támogatásokra. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére az Európai Beruházási Bankkal, a bizottsággal együttműködünk, de ennek ellenére sajnos a láthatóság nem kielégítő mértékű. Az európai állampolgárok nincsenek tudatában a támogatásnak, a média mm, elég nagy mértékben lefedi ezeket a támogatásokat, beruházásokat, de a láthatóságot mégis növelnünk kell. A Horizon 2020 keretében a következő lépés az alapprogram. Következő hónapokban beruházás történik majd. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden lehetséges csatornát feltárjunk, és javítsuk a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését. Ez a célunk tehát, tehát föl kell térképeznünk ezeket a lehetőséget a programok keretében. Zárásképpen pedig azt látjuk, hogy az Inofin támogatás óriási eredményt ér el, viszonylag korlátozott mértékű költségvetéssel, Európai Uniós költségvetéssel. Jelenleg a nem kellő mértékű a pénzügyi háttér támogatás, pedig erre nagy szükség van. Már most, de a jövőben még inkább. Amióta elkezdtem az előadásomat, azóta öt KKV kapott hitelt. Tehát ezt a folyamatot tovább kell vinnünk, mindenféle támogatásnak örülünk. Köszönjük szépen a KKV-k munkáját, és köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen ezt a rendkívül izgalmas prezentációt, Sájé úr. És valóban kérdések is jelentek meg, a, már a Twitteren is, ezt majd a kérdése, kérdéskörben fogjuk meghallgatni. Most pedig megadom a szót Paul Boyle úrnak Nagy-Britanniából. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Mielőtt elkezdeném a prezentációmat, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Királyságbeli eh, egyetemek határozottan amellett kampányoltak, sajnos sikertelenül, hogy az, Euró, az Európai Unióban maradjunk. Az Európai Egyetemek Szövetségének alelnöke vagyok, és ez a, az említett szervezetek nagyon is elkötelezettek amellett, hogy az Egyesült Királyság az FP9-ben, illetve a Horizon 2020-ban a jövőben is részt vegyen. Egy-két szóban szeretnék kitérni, hogy mennyire fontos a kutatás és az innováció finanszírozása. Erre vonatkozik ez a fólia. Nagyon fontos az egyetemek részéről is rámutatni arra, hogy az egyetem tulajdonképpen a növekedés alapját adja Európában. A gazdasági növekedés kétharmada a kutatásból és az innovációból származik. Az innovációk 20-75%-a nem jelent volna meg kutatás nélkül. Úgyhogy egyértelmű, hogy ilyen közberuházásra van szükség az innovációhoz. Egyébként azt is látjuk, hogy nem csak gazdasági növekedést érünk el, hanem termelékenységi növekedést is, mint egy 40%-ban. És azt hiszem, hogy jól látható, hogy mennyire fontos a kutatás és a fejlesztés. Ha előre akarunk lépni Európában, akkor akkor erre mindenképpen föl kell hívni a figyelmet. Itt valószínűleg mindenki tudja ezt, de mégis nagyon fontos, hogy milyen milyen kiemelkedő értéket képvisel a Horizon 2020 támogatása a gazdasági növekedés szempontjából. Most pedig, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit támogatnánk, egy innovációs rendszert, nem pedig azt, hogy a kutatás és az innovációról külön beszéljünk. Ez pedig rámutat arra, hogy a kutatás, az innováció és az oktatás összefüggésben áll egymással. Ez azt jelenti, hogy tudást kell létrehoznunk a kutatás révén, ezt oktatással terjesztenünk kell, majd az innováció segítségével alkalmazni ezt a tudást. Itt rendkívül fontos szerepet töltenek be az egyetemek, de csak a partnerségek segítségével érhetik el az egyetemek mindezeket a célokat, mindezeket az elemeket. Nagyon örültem a KKV-k történő beruházásnak, mert azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságban, de egész Európában egyre inkább látjuk, hogy mennyire fontos az üzleti szférával való együttműködés. Az én egyetem több, egyetemem több mint ezer üzleti vállalkozással működik együtt, különböző projektek keretében, de azt hiszem, hogy minden európai egyetem ilyen innovatív tevékenységben vesz részt. Ezen kívül nagyon fontos emlékezni arra, hogy mennyire fontos a kutatás mind az alapszinten, mind, mind pedig az alkalmazás szintjén. Itt Ben ö, idézetét látják. Nagyon fontos, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely a kék-ég kutatás lehetővé teszi. A gazdasági ö, ráció a legfontosabb a kutatásban, a, a a magánpiacok nem fogják megfelelően alkalmazni a kutatást, és nagyon nehéz beruházást ide vonzani, ezért egy olyan rendszerre van szükség, amely ezt az alapvető munkát finanszírozza. Nagyon örülök annak, hogy a Horizon 2020, illetve az FP9 továbbra is finanszírozza majd az ilyen típusú munkát. Természetesen fölismerve az alkalmazott munka fontosságát, és a két típusú munka között egyensúlyt kell vonni. Néha mindig néha a hatás felé tolódunk el, hogy milyen hatást fejtünk ki, ez nagyon fontos, de néha ez a hatás csak az alkalmazott munka során jelenik meg. És néha a kékég kutatás révén születik meg a legfontosabb, a legerősebb hatás. Az Egyesült Királyságban nagyon lelkesek vagyunk a Horizon 2020 kapcsán, nagyon jó eredményeket értünk el, több együttműködünk van, mint bármely más országban. Németország mögött a második helyen vagyunk a megszerzett pénztámogatás tekintetében is. Ahogy a hallhattuk korábban, a sikere ráta nehezen kimutatható, ezzel küzdünk mi is az Egyesült Királyságban. A nemzeti finanszírozási rendszerünk is nagyon sikeres, és próbáljuk ezt jobban érvényre jutatni, erről érdekes viták várhatók. Ez a slide megmutatja, hogy milyen fontos az EU finanszírozás az Egyesült Királyságban. Itt a nemzeti rendszer finanszírozása nem szerepel, és hogyha figyelembe vesszük a különböző forrásokat, láthatjuk, hogy a Horizon 2020-ból való források minden más forrásnál nagyobb részarányt képviselnek. Ez a világ legnagyobb kutatás innovációs finanszírozási rendszerem. Ilyen módon nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban is nagy részarányt vált ki. Ez egy nagyon fontos finanszírozási rendszer, de persze a magánfinanszírozás, illetve az brit állami finanszírozás is fontos szerepet játszanak. A Horizon 2020-nak vannak speciális, megkülönböztető elemei. A Horizon 2020 nagy konzorciumokat támogat, nagyobb támogatásokkal, mint a nemzeti támogatási rendszer. Sajnálom, mi nem látják a számokat a táblázatban. De a táblázat azt mutatja meg, hogy a támogatások átlaga, melyet az európai finanszírozásból kapunk, nagyobbak, mint a bármely finanszírozási ügynökségtől kapott támogatások. Nagy konzorciumok, kutatók nagy csoportját kapcsolják össze, és ilyen módon a globális problémákra nagy léptékben tudnak választ keresni, olyan léptékben, mely a nemzeti szinten nem volna finanszírozható. A Berneki idézetre utalok vissza. Mi próbáljuk biztosítani a nemzeti finanszírozást, az ERC nagyon elismert az Egyesült Királyságban, nagyon nagy presztízs értéke van, hogyha az ERC-től kap valaki támogatást. És sok európai az ERC támogatásokkal együttmű, finanszíroz az együttműködést a brit kutatókkal. Nagyra értékeljük a partnerekkel való együttműködést Európában. Ez is a finanszírozási rendszer fontos része, és persze a Marie Curie és más támogatások, a kutatók mobilitását támogatják. Így jön létre az a mozaik kérdés, amely, mozaik kép, amely kiadja az egész Horizon, Horizon 2020-at. Tudjuk, hogy milyen hozzáadott értékkel bír a támogatás. Nagyobb citációs indexel rendelkeznek azok a kutatók, akik a Horizon 2020-ban kaptak támogatást, mint a nemzeti támogatásban részesülők. Persze ne veszítsük el a fejünket, valóban az is igaz, hogy az USA mögött kullogunk továbbra is, ne nyugodjunk meg, fantasztikus a rendszer, de még van mit tennünk. De a bizonyítékok azt mutatják, hogy ez a rendszer sokkal jobb eredményeket ér el, mint a nemzeti támogatási rendszerek, egy szóval fontos, hogy a jövőben is nagy támogatást kapjon ez a rendszer. Van egy slide, amelyet nem tudtam betenni a, a csomagban, de legalábbis itt kivetítem. Ez egy konkrét példa, egy 15,5 millió eurós FP7-es támogatás, az első új aszma tablettát dolgoztuk itt ki, az elmúlt 20 évben először jött ez létre. Rengeteg kutatót vontunk be, az aszma 56 milliárd euróba kerül az Európai Unióban, akkor ebből láthatjuk, hogy a finanszírozási rendszer um, nagy eredményekre vezet, 400 millió ember szenved az aszmától, és az elmúlt 20 évben nem jött létre új aszmagyógyszer, illetve az közös finanszírozási rendszerbe jött ez létre. Végezetül pedig röviden arra térek ki, hogy mit tehetünk a jövőben. Mi a feladatunk a jövőben. Nagyon támogatnám, hogyha az FP9 a misszió vezérelt kutatásra fókuszálna. Mire gondolok? Például az Egyesült Nemzetek, az ENSZ fenntartható növekedési céljai lehetnének ezek a driverek, és probléma megoldási fókusszal kellene fellépnünk. Úgy hiszem, hogy ez a stratégiát, mely a Horizon 2020-at vezeti, előbbre vinni, és ilyen módon az eredmények is láthatóbbak volnának. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a finanszírozási folyamatban is részt vegyen a tudomány, a tudományos felügyelet itt is megvalósuljon. Hogyha figyelembe vesszük, hogy a társadalomtudományok hogyan ö, szerepelnek, azt látjuk, hogy nem olyan jól szerepelnek, mint a természettudományok. Fontos tehát, hogy ö, őket is bevonjuk, ö, jobban bevonjuk a finanszírozás keretébe harmadsorban. A rendszer finanszírozásán is el kell gondolkoznunk. A success rate, a sikerráta 10%-on áll, de a sikerrátáról az egyetemi emberek szerencsejátékként gondolnak. Hiszen um, ha 10%-nál áll ez, akkor az egy a tízez esélyem, hogy ezt megkapjam, de hogyha egy jó tervezetet írok, akkor a finanszírozási esély 50%-os. Az ötös kerettervben egészen másként áll a, a helyzet, ami régen 5, az most 26%-os finanszírozást ért el. Tehát nagyon sok egyetemi kutatóember nagyon sok munkát csatornázott be ebbe a rendszerbe, és ezzel a problémával szembe kell néznünk, hiszen nem mindenki kapott támogatást. Az is egy kérdés, hogyan lehet a kapacitási építést és a participációt kiterjeszteni a finanszírozással. Fontos a strukturális alapok való kitekintés, ehhez kreatív gondolkodásra van szükség. A strukturális alapok egy részét igenis be lehetne ágyazni az FP9-es rendszerbe, kiszélesítve így a finanszírozás lehetőségét egész Európában. Aztán a nemzetközi együttműködésről. A tudomány nem ismeri a határokat. A határok nem léteznek a tudományban, az én kutatóim a világ más kutatóival is együttműködnek. A legjobb gondolatok a legjobb kutatóktól származnak, teljesen mindegy, hogy hol vannak, Európában, Kínában, az USA-ban, vagy bárhol máshol is. Több lehetőség van, tehát arra több lehetőséget kell biztosítani, hogy Európán kívülről kutatókat bevonhassunk nem csak abban segít ez, hogy a legjobb elmékkel, a legjobb koponyákkal együttműködjünk, hanem jobb eredményekre is vezethet ez. Nem szabad úgy tennünk, mintha Európában volna világ legjobb, össze, összes és legjobb kutatója. Ezen felül ugyanakkor világos finanszírozásra van szükség a tudományok területére is. Én mélyen egyetértek azzal, hogy azt, a, tudomány és technológiai kérdésekben, vagy STEM kérdésekben a társadalom tudományokat jobban be kell vonni. Szegénység, migráció, biztonság, ezek olyan kérdések, amelyekben a társadalom tudományokról nem mondhatunk le. Végezetül, imaginatív elképzelésekkel állhatunk elő place-based fundingról, az Egyesült Királyságban például azt vizsgáljuk meg, hogy hogy lehet az Egyesült Királyságban nem csak a legsikeresebb területen a finanszírozással hozzájárulni a kiválóság kialakításához. Végezetül, bár ez nem szerepel a szlájdon, nem fogja önöket meglenni, hogy a további egyszerűsítést üdvözölném a következő forban, és érdemes azt is megvizsgálni, hogy a nemzeti vagy intézményi elszámolási gyakorlatokat nem lehet alkalmazni, a számbevőszék észrevételében hallottunk erről, mert más-más folyamatok más-más szinten jelennek meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, professzor úr! Egy csomó kérdésem lesz majd a kérdések körében, hiszen a Brexit um, egy sor kihívást jelent. Kíváncsi vagyok, hogyan látja a kérdést. Most pedig Emily Palmernek adom meg a szót, aki a Juritech Universities Alliance um, um, kutatás vezetője, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen a meghívást a Eurotech Universities Alliance nevében meg akarom mutatni, hogy a kutatás és innovációt az EU finanszírozása hogyan viszi előre. Röviden áttekintést adok a Eurotech egyetemekről, kik vagyunk, utána általános üzenetet fogalmazok meg, mi szerint, hogy a kutatásnak valóban hosszú távú beruházásokra, befektetésekre van szükség. A holnap innovációja nem csak munkahelyet és növekedést biztosít Európa számára, hanem nagy előnyöket is biztosít. Az aszma gyógyszer egy jó példa, már erről az előttem szóló beszélt, nagyon sok példával élhetünk arra, hogy az alap és a kutatás milyen nagy eredményekre vezetett. Vég, utána a keretprogram kihatásáról beszélek, amely már most is a világ első szintű kiválóságát támogatja, utána pedig arról szeretnék beszélni, hogyan lehetne költséghatékonyabbá tenni ezt a programot. A Eurotech Universities Alliance, ez a szövetség, négy vezető kutatási és technológiai egyetem szövetség, az Eindhoveni Műegyetem, a Dán Műegyetem, a Müncheni Műegyetem és az École Polytechnique Fédérale de Lausanne eh, szövetsége. Megkérdezhetik, hogy miért pont ez a négy partner. Egy sor elem kapcsolja őket össze, ők a kutatás, az innováció, az oktatás és a vállalkozási tudományok területén működnek együtt. Mindenki elkötelezett a kutatási kiválóság célja mellett, ugyanakkor pedig a nagy társadalmi kihívásokra is választ keresnek. Az egyetemek mind nagyon fejlett ökoszisztémákban dolgoznak, ahol egy sor társadalmi és ipari szereplő szerepel. Startupok, nagy cégek, kórházak, civil szervezetek, és még sorolhatnám az ökoszisztéma szereplőit. Az ökoszisztéma kölcsönösen erősít, elemei kölcsönösen erősítik egymást, és így sikerül az együttműködéssel az innovációs kihívásra választ adni. Ezek az egyetemek ugyanakkor igyekszenek a kutatás és technológiában rejlő esélyeket megragadni, új diákokat vesznek föl azért, hogy ők fejleszék ki a jövő technológiáit, ők majd az iparban, az egyetemi világban, vagy a társadalom más területén dolgoznak, majd nem a technológiák, hanem a diákok, és azon is dolgoznak majd, hogy a technológia kövesse a világ fejlődését. Ez a holisztikus megközelítés amely az alapkutatástól a piaci felhasználásig terjed, kapcsolja össze a négy egyetemet, és ez hozott bennünket ide, hogy elmondjuk, hogy hogyan látjuk a Horizon 2020-at, illetve a jövendőbeli PF9-et. Ez itt egy gyors felvétel, pillanatfelvétel az egyetemeink tevékenységéről, illetve eredményeiről. Az elmúlt tíz évben négy egyetemünk összesen több mint egy milliárd finanszírozást kapott a keretprogramokból, ebből 217 volt az ERC um, támogatás. 2014-16 között 633 startup jött létre 13 és 16 között az egyetemek környékén, az egyetemek uh, támogatásával, bábáskodásával. Nagyon nehéz a Horizon 2020 kihatását értékelni, bár a középidős áttekintésnél tartunk, nagyon koránban, hiszen a Horizon 2020, vagy mondjuk ki Horizon 2020 az évtized végéig fut, és a projektek, melyeket finanszíroznak, a következő évtizedbe is átnyúlnak. Ezt figyelembe véve a keret programról azt mondhatjuk, hogy a hosszú távú jövőbe való befektetésként értelmezhető. Mondom, egy példát a fotonikából, nem tudom, mi vannak-e itt fizikusok a hallgatóság körében, de hát Einstein talán emlékezni, 1905-ben adta ki a fotoelektrikai hatásról az első eszéjét, itt az elmúlt 50 évbe tekinthetünk vissza, és megmutatja az, hogy a fotonikába irányuló beruházás hogyan vezetett eredményekre ma, pedig a fotonika forradalmasította az életünket. A kommunikáció, az elektronika, az energiaellátása, a szórakoztatása, a gyógyszeriparban szerepelnek a fotonikai felismerések. Tehát a kutatás, az alapkutatás és az egyetemi területen is Európa vezető pozícióban van a fotonikában, a keretprogram ezt támogatja, természetesen, és így támogathatjuk ezt az ipart annak érdekében, hogy továbbra is megőrizzük Európa vezető szerepét a fotonika területén. Lássuk, a keretprogram további szerepét. Három fő hatásáról szeretnék beszámolni a keretprogramról. Egyrészt ez a versenyképességet növeli, megerősíti az európai tudományos alap kiválóságát, és ugyanakkor az európai ipar hosszú távú versenyképességét is erősíti hozzájárul ahhoz, hogy globális társadalmi kihívásokat oldjunk meg, és a keretprogram segít abban, hogy a technikai, a társadalomtudományok és a gyakorlat területéről a legkiválóbb kutatók és szakértők üljenek le egy Végezetül pedig a keretprogram nagyon fontos szerepet játszik Európa, mint globális szereplő szerepének megerősítésében, a nemzetközi diplomáciában a tudomány nagyon fontos szerepet játszik Európában és a világgal való további kommunikációban is. Ezt nem szabad leértékelnünk. Végezetül pedig a keret program, ezt már bebizonyítottam, nagyon fontos, nagyon jelentős kihatással bír, de vannak még talán kis javítási lehetőségek, amelyekkel a költséghatékonyságot javíthatjuk. Először is azt mondhatjuk, hogy a keretprogram tényleg csak a kiválóságot finanszírozza. Hogyha kiváló innovációt akarunk elérni, akkor valóban csak a legjobb kutatásokat szabad támogatni. A keretprogram nem egy, nem egy eh, támogatási program. Minden kedvezményezett, aki a keretprogramból támogatást kapott, meg érdemelte ezt versengés, tudom is versengés alapján. Ez a versengő elem az, amely az európai ipart és az innovációt előbbre viszi. Másodszorban erről hallottunk, de még egyszer meg szeretném erősíteni, a strukturális alapokat, a szinergiákat fontos, a strukturális alapokkal létrejövő szinergiákat kell kihasználni, megerősítve így Európa más területein is a kiválóságot a Seal of Excellence, az excellencia um, um, pecsétje az, uh, amely um, itt uh, irányadó lehet. Fontos éppen ezért, hogy a pénzek egy részét uh, arra pántlikázzuk, hogy a strukturális alapokkal való együttműködést támogassák, és így kapacitást, építést szolgálhatnának, azon Európa, Európa azon részeiben is, ahova nem szivárog el a keretprogram támogatása. Harmadsorban a keretprogramot költséghatékonyabbá kell tenni. Fontos, hogy még több diszruptív innovációra koncentráljunk, és tényleg fundamentálisan új gondolatokat kell támogatni. Ezek azok az új gondolatok, amelyek igazi növekedés motorrá válhatnak a jövőben abban hiszünk, hogy a jelenlegi helyzetben is a PPP-kkel, illetve a finanszírozás allokációjáról szóló vitával nem sikerül az igazi, fundamentálisan új és diszruptív gondolatokat finanszírozni. Sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a jövő finanszírozását inkább a kisebb cégek és a startupok irányába kellene átirányítani, hiszen ők adják a diszruptív eh, forradalmi újdonságokat. A negyedik pont, és sok kollégám beszélt erről ma, az egyszerűsítés. Nagyra értékeljük, hogy az Európai Bizottság nagy erőfeszítéseket tett ez, ebbe az irányba, de tovább kell lépni ezen az úton, azért, hogy a risk-trust egyensúlyt, a kockázat-bizalom egyensúlyt megerősítsük hiszen a jelenlegi rendszer gyakran azzal a kockázattal jár, hogy a legforradalmibb kutatást nem támogatja. Tehát a bizalom elemére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, semmint a kockázatére. Végezetül pedig javítani kell a siker rátákon, ez sokba kerülhet, ahogy a kollégái mondták, de mi az egyetem részéről is úgy gondoljuk, hogy a legjobb eredményeket kell kisajtolni, kipréselni a keretprogramból, hogyha a success rate lottójátékra emlékeztet, már pedig a 10%-os eredmény valóban ilyen sorsjegy játékra emlékeztet, akkor ez nem lehet sikeres. Végezetül pedig az egyetemeinktől tudjuk, hogy mivel a világ gyorsan változik, a következő programban ezt figyelembe kell venni, nyitottabb, együttműködőbb a tudományvilága, emellett a, változik a technológia, tömegtermelés, robotika, a társadalom változik, a piac változik, és most lehetőségünk van arra, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, Európa megragadja a lehetőséget, hogy világvezetők legyen, legyünk. Ez volt a következtetésem, és ez az elérhetősége. Köszönöm szépen ezt a pozitív hangvitelű zárást. Az utolsó prezentáció, utána pedig a kérdések következnek, tehát az utolsó felszólalónk Jean-Luc Barra, a Svájci Nemzeti Tudományos Alapítvány képviselője. Nagyon örülünk, hogy eljött ide, és örülünk, hogy megosztja velünk tapasztalatait az Európai Unión kívülről. Köszönöm, hogy meghívtak a meghallgatásra, és hogy ismerthettem egy nemzeti ö, alapítvány, a svájci nemzeti tudományos alapítvány részéről. A kutatásról fogok beszélni, és a fejleményekről Svájcban, beszélni fogok a finanszírozásról. A Horizon 2020-ból is kapunk, hiszen társultagjai vagyunk ennek a programnak az év elejétől kezdve. Nézzük a K plusz F e finanszírozást 2015-ben, az ezzel kapcsolatos adatokat közzétettük, és azt látjuk, hogy 22 milliárd svájci frankra rúgnak ezek, majdnem 4 a a GDP-nek. Hatalmas ugrás ez a korábbi évekhez képest, ezt szeretem volna megemlíteni. A jobb oldalon az ágazatokat mutatjuk. Svájcban a K plusz F tevékenységek 70%-át magáncégek végzik, ők ahhoz említett 22 milliárdhoz csak nem kétharmadban ha járulnak hozzá. Ami az alapkutatásokat illeti, az alapítványunk finanszírozza ezt, és több mint 3000 projektet finanszírozunk, több mint 14 ezer kutató dolgozik a projektekben. Ami a költségvetést illeti, ez nagyjából 1 milliárd. A, az állami K plusz F támogatásunk ez. Az alapkutatásra 5%-ot szánunk, ez kiegyenlíti a az innováció helyzetét. Tegnap egyébként azt mondták nekem, hogy matematikával és számítógépekkel kapcsolatos projekteket finanszírozunk 4D nyomással kapcsolatban. Tavaly a költségvetés csak nem felét egyéni projektekre szántuk, 22%-ukat fiatalokra, fiatal kutatókra költöttük, és 22%-ukat olyan projektekre, mint a kollaboratív kutatás és a nemzeti kutatási programokra, amelyek szociális és politikai témákkal foglalkoznak, meg Svájc számára fontosak. Prezentációmban három fő üzenetet fogok megfogalmazni a következő három szlájdon, és elmondom azt is, hogy mit értünk el, és hogy milyen javaslatokat teszünk esetleges jövőbeli programokra. Az első üzenet a tagállami és európai szintű finanszírozás koherenciájára vonatkozik. Európában a kutatási finanszírozás igen nagy mértékben eltér egymástól, különbözőek a kutatási finanszírozási rendszerek, vannak bilaterális, trilaterális és multilaterális megállapodások, különböző finanszírozó szervek, és ott van még az európai finanszírozás is az Európai Bizottság részéről. Nagyon fontos az inroad tevékenységeket is elvárni a kutatóktól. És két tényezőre kell itt külön odafigyelnünk egyrészt arra, hogy milyen feltételeket szabnak a kutatási programokra nézve. Nagyon sok mindent tettünk, hogy európai szinten egyszerűsítünk, csünk, és az esetleges lépések, eszközök számát egyszerűsíteni kell. Több eszközt kellene meghatározni a kritériumok esetében, amikor intézmény közi megállapodásokról van szó, a visszatérítésekre vonatkozóan. A másik tényező a sikerráta, erről beszéltek előttem is. A bizonyos szintig a sikerráta mutatja, hogy eh, mekkora volt a verseny egy bizonyos tenderben, de a kiválasztás nem precíz matematika, tudomány. Azt látjuk, hogy egyre inkább eh, azt nézzük meg, hogy mennyire valószínű, hogy valaki megkap egy térő támogatást. A kérelmezők esetében, ha meg kell írni a pályázatot, akkor kevesebb idő marad a kutatási tevékenységre bevezethetőek a két lépéses pályázati eljárások, de azért ezeknek is megvan a hátrányok. Az lehet az egyik ilyen hátrány, hogy nem tudják megfelelő módon kidolgozni a pályázatokat. A cél a kiválóság lenne, a kiválóság megteremtés, erre később visszatérek. Egyszerűsítés. Nyilván ez nem csak az Európai Bizottság feladata, hanem a nemzeti szinté is a finanszírozási szervezetek a portfóliójukat az európai programok struktúrájához igazíthatják, és multilaterális megközelítést dolgozhatnak ki, hogy a határokon átnyúló együttműködést segítsék elő, hogy hozzá lehessen férni az adatokhoz. Említettem néhány témát, amelyet a Science Europe, amelyel a Science Europe foglalkozik. Az Európai Bizottság támogatása üdvözlendő, főleg olyan esetekben, amikor igen összetett a téma. Példát is mondhatok a kutatási infrastruktúrák finanszírozása. Pán-európai finanszírozása éppen ezért szükség van, stratégiai beruházás ez. Emellett az Európai Bizottság az inroad lépést is elősegíti, ez a különböző roadmap felállítását segíti elő. Következő üzenet a humán erőforrásra, humán tőkével kapcsolatos. A jelenlegi programban a kiváló kérelmekre mindenképpen oda kell figyelni. Az Európai Parlament jelentésében is szerepel, hogy nem megfelelően figyelünk oda erre a problémára. Ha ez inkább beruházás, mint állami támogatás, akkor nyilván több pénzt fog elnyelni. Ezt figyelembe kell venni akkor, amikor a következő költségvetésről tárgyalnak, de nyilván ez az mi véleményünk kívülről, úgyhogy itt számokra nem szeretnék kitérni. Svájc meg van győződve arról, mennyire fontos alulról felfele építkezni a K plusz e finanszírozásában a kiváló tudósok, kutatók, újra és újra kutatással foglalkoznak, és segítenünk kell, hogy a releváns kérdésekkel foglalkozni is tudjanak, kihasználva a kapacitásaikat. A Marie Curie projekt és más projektek is mutatják, hogy uniós szinten hogyan lehet az ilyen problémákkal megküzdeni, odafigyelve az egyéni centrista megközelítésre, de úgy, hogy közben az európai többletértéket is kiaknázzuk. Az ERC sikere mutatta, hogy milyen fontos egy ilyesfajta eszközre európai szinten. A humán tőkét jobban kiaknázhatjuk tematikus programokban, úgyhogy kiértékeljük, a kisebb projektekben résztvevők helyzetét, és megnézzük, hogy hogy járultak hozzá egy projekt sikeréhez. Ezáltal az egyéni felelősség erős, nagyobb hangsúlyt kapna egy projekt sikere kapcsán. Tudjuk azt, hogy a, az állami finanszírozást, a közpénzeket megfelelő módon ha kell felhasználni elszámoltatható módon. A ezőket arra kérik, hogy mutassák be a költségvetést, és akkor ezt majd kiértékelik. Ha pozitív döntést hoznak, akkor a projekttel kapcsolatos költségvetés megkapják, de maguk a projektvezető fognak dönteni arról, hogy ezt hogyan használják fel. A kockázatokat két osztályba sorolják, vannak az intézményekkel, és vannak a különböző költségekkel kapcsolatos kockázatok. Az első kategória esetében az intézmények besorolását elvégzik a múltbeli hibák alapján, hibák kiértékelése alapján, és megnézik ennek költségeit is. Ez a kockázati megközelítés segített bennünket abban, hogy előre meghatározzuk a kockázati szintet. Végezetül pedig a misszióorientált kutatási kezdeményezés. Kérdés, hogy ez elég rugalmas-e, hogy minden kihíváshoz igazítani tudjuk. A kezdeményezésnek világos célt kell meghatároznia, de közép struktúrákat nem, és lehet, hogy ezek majd kudarcot is vallanak. Ami a költségvetés ha gondosan megtervezzék, akkor ez tematikus mágnás lehet, hogy más finanszírozási szerveket is odavonzon. Az ilyesfajta kezdeményezések, de általában véve más rendszerek is kell, hogy kapjanak egy támogatást a tudástranszferre. A finanszírozás híd más fontosabb finanszírozási források felé, melyek célja a kérelmezést támogatni. Ezzel lehetne ö, támogatni az eredményeket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Um, well, we have um, quite a generous... Köszönöm szépen. Hát jó sok időnk van a kérdésekre, válaszokra. Először Novákov kollégámnak adok szót, mert tudom, hogy neki vannak kérdései. Akkor tessék, tedd fel a kérdéseid, sőt, meg is választhatod, hogy ki válaszoljon. Ha nem, akkor mindenki válaszolni fog rá. Köszönöm. Or I can guess. Uh, there is some, some uh, questions and comments. Köszönöm szépen. A Twitteren is beérkezett néhány kérdés. Fel fogom később ezeket a kérdéseket olvasni mert az emberek élőben követik a közvetítést. Viszont most felteszem az én kérdéseimet. Reiter úr nagyon sokat beszélt az egyszerűsítésről és arról, hogy szükség van erre, és arról, hogy 730 oldalt lehet megtölteni azzal, hogy hogyan kell egyszerűsíteni a Horizon 2020 20 programot. Milyen visszajelzéseket kapott akkor, amikor elmondta azt, hogy kevesebb bürokráciára van szükség? Érdekelne, kíváncsi vagyok, hogy pozitívan álltak-e hozzá ehhez a bírálathoz. Várjuk ki a választ? Jó. Akkor inkább felteszem a kérdésemet, és akkor a következő kérdés. A bolgár képviselő nincs most itt, a bolgár igazgatónő, úgyhogy később teszem fel mégis a kérdést. Konurhoz fordulok. Azt mondta, hogy az Innofin 47%-a gyártási tevékenységeket finanszíroz. Hogy miért van ez? 2% építés, és majdnem a fele gyártásra megy. Mi az oka ennek a tendenciának? Sárjé úr. Említette azt is, hogy a médiában a sikereket nem reklámozzák eléggé. Van-e úti terv arra, hogy hogyan vonzzuk, vonjuk magunkra a média figyelmét? Mikor láttuk utoljára um, címlapon az EIB vagy más eszközök sikerét? Boly professzor. Hát igen, van, van elefánt, elefántunk a teremben, ez pedig a Brexit. Ezt mindenképpen meg kellett említenem. Hogyan fognak részt venni, hogyan fogunk együttműködni a Brexit után? Az innováció, a tudomány világában hogy fog ez kinézni? Nagyon örülnék a javaslat még most, amikor elkezdődnek a tárgyalások. Egyébként pedig a bizottsághoz is lenne egy kérdés. Úgy gondolja-e, hogy az általány, valamint az eredmény alapú finanszírozás csökkenteni a bürokráciát, az adminisztratív terheket? Ezt kérdeznénk a bizottságtól. A Twitteren volt egy másik megjegyzés, azt mondja a megjegyzés, hogy még a jogalkotók is lehetnek innovatívak a Horizon 2020 stratégiával kapcsolatban is. Én azt mondom, hogy igen, lehetnek. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, kiváló hozzászólásokat tettek meg. Mivel a kollégám annyi kérdést tett fel, megkérem önöket, hogy inkább válaszoljanak. Mindenki emlékszik arra, hogy milyen kérdést intéztek hozzájuk, úgyhogy megadom önöknek a szót. Igen, én fogok beszélni az egyszerűsítésről, van néhány érdekes kérdés, gondolat, a kollégák említették meg, a svájci kolléga gondolata nagyon, érdekese nagyon érdekes volt. Említették, hogy van itt egy költségvetés, és aztán később bizonyítják azt, hogy eredményeket értek el. Nem kell előre minden részletet megszabni. Ha nagyon részletes az előírás, akkor az félreértéseknek adhat teret. Emellett Elmondom azt is, hogy a PPP-k eszköze esetében a hosszú távú innovációs ciklusoknál egy bizonyos célt kell elérni, bizonyos kutatási célokat, jelen esetben az űrutazási ágazatban, először azt kell megnézni, hogy mit, milyen, milyen eredményeket hozhat egy program, és utána kell megszabni a szabályokat. És aztán megnézzük, hogy eh, mi az, amire nincs is szükség. Európai adófizetők eh, pénzét használjuk fel. Nyilván az európai állampolgárok érdekét szolgáljuk, ezt figyelme kell venni, de az, hogy hogyan költsék el, hogy alvállalkozák révén valósítsák meg, hogy szállításra költik, és a többi, ezt a szabadságot hagyjuk meg, ne legyünk annyira előíró jellegűek az egyszerűsítés miatt. Köszönöm szépen. Igen, megkérdezték azt, hogy a gyártás a tevékenységeink, az Innofin tevékenységének miért fedi a felét? Hát a gyártás fogalma nálunk nagyon sok mindent lefed, magát az ipart fedi le. Számokat említettem, ezeket elismétlem, mert lehet, hogy néhány kolléga ezeket nem hallotta. A 47% a következőképpen oszlik meg, főleg autógyártás, az európai tevékenységek nagy részét teszi ezt ki. Ott van a légiközlekedés, a gyógyszerészet, a biotechnológia és az energia. Ezek jelennek meg ebben a nagy összegben. Lehet, hogy nem volt jó, jó elképzelés tőlünk, hogy az ipart ez alatt a címszó alatt jelenítsük meg, ezért elnézést kérek de ha kérnek további lebontást, akkor szívesen meg fogom ezt adni később. Thank you for your uh, question. Uh, your... Köszönöm szépen a kérdést. A kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan lehet a média figyelmét fölhívni arra, hogy mit is csinálunk. Bizonyára látták a legutóbbi eseményről szóló beszámolót. Nos, a bizottság azt hiszem, hogy elég sok mindent megtesz a kiadványok, illetve a sajtó tájékoztatók révén, de valóban ha az igaz, hogy ez az egész nem eléggé látható az állampolgárok számára. A gyakorlat azt mutatja, hogy több mint 500 ezer KKV-t finanszíroztunk az előző programban, most ennek a, ezek száma jóval magasabb. Ez azt jelenti, hogy bárhova megyünk, biztos, hogy lesz ott egy KKV a szomszédban, amelyet mi finanszíroztunk. Egy új programot akarunk kialakítani, amely felteszi a térképre ezeket a KKV-kat. Bizonyára mindenki ismeri a Pokémon videójátékot az okostelefonokon. Nos, ugyanilyen lesz ez, amikor az ember találkozik egy KKV-val, amely Európai Uniós finanszírozást kapott, az látható lesz. Igen, ez egy kicsit viccesnek hangzik, de mégis ez az a kommunikáció típus, amely felé el kell mozdulnunk. És valóban a láthatóság területén van még fejlődni való. De kérem, nyugodjanak meg, mindent megteszünk, annak érdekében, hogy ezen változtassunk, illetve a szakértői cégeket kérünk fel arra, hogy segítsenek bennünket abban, hogy promotáljuk ezeket a programokat. Elnök, köszönöm szépen. Igen, én is hasonló kérdést akartam föltenni. Tudni akartam, hogy az egyetemek, illetve kutatók mennyiben sikeresek, mennyire tudják megosztani az aggájaikat a brit kormánya még a Brexit tárgyalások megkezdése előtt, illetve hát már ezek megkezdődtek, de kérdés, hogy mennyire sikeresek a kommunikációban. Nos igen, egyetértek, valóban ez az elefánt a teremben, és mindannyiunk számára ez az, ami fejfájást okoz. Ahogyan a prezentációmban elmondtam, az egyetemek egységesen gondolkodtak, nem volt soha közös kampányunk, először a történelemben a Brexit során kampányoltunk közösen, sajnos ezt a kampányt elveszítettük. Mi nézőpontunk az, hogy nagyon nagy és sürgős szükségesség mutatkozik, hogy benne maradjunk a jelenlegi keretprogramban. És pontosan ezt tesszük, amelyre ön is fölhívta a figyelmet. Van egy kisebb kormánycsoport, amely megvizsgálja a kutatás és innovációs kérdéseket, illetve vizsgálja azt, hogy tovább részesei legyünk-e a keretprogramnak, avagy sem. Ott képviseltetjük magunkat, és hangosan elmondjuk véleményünket, illetve mindenféle tájékoztató anyagot nyújtunk ennek a csoportnak, tehát szerintem hallatjuk a hangunkat, és valóban tájékoztatjuk a kormányt. Nagyon sok miniszter pontosan tudja ennek az egész rendszernek a fontosságát, látja az értékét. Természetesen nagyon sok európai partner is értékeli ezt, ahogy mondtam, a BUA-nek vagyok az alelnöke, és ők is támogatnak bennünket ebben. Tehát ők is nehéz, nehezen látják azt, hogy hogy a, az Egyesült Királyság ebből kilépjen. Úgyhogy egységes az álláspont. Természetesen az egyik aggályunk, és ez egy jó nehéz kérdés, az, hogy mikor kerül be a kutatás és az innováció a Brexit tárgyalásokba, tehát mikor kezdenek erről tárgyalni. Szerintem még akkor is, hogyha mindkét fél jó hiszeműségről tesz tanúbizonyságot, és, és tudják azt, hogy társult partner kell, hogy legyen az Egyesült Királyság. Attól tartok, hogy ez a tárgyalás elég későn kerül sorra, tehát a Horizon 2020 vége és az FP9 elkezdések között lesz egy szakadék. Ez bizony nagyon nagy eh, nagyon sajnálatos, mind a brit oldalról, mind pedig az európai oldalról hiszen lesznek olyan, támo- lesznek olyan programok, amelyekből hiányozni fognak majd a brit kutatók. Tehát bármit tehetünk, bármit, és persze ismerem a politikai realitást, de hogyha van arra lehetőség, hogy a kutatás és innovációs tárgyalások korábbra kerüljenek ebben az egész folyamatban, akkor ezt előre kellene mozdítanunk. Én személy szerint biztos vagyok abban, természetesen nem beszélhetek a kormány nevében, de biztos vagyok abban, hogy sikerült tájékoztatnunk a kormányt, és tudják, hogy mennyire fontos ez az egész rendszer, tehát jó lenne, hogyha ezt sikerre tudnánk vinni, és, és jó lenne, hogyha ugyanígy gondolkodna az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió elnök. Köszönöm szépen. Még egy kérdést kapott a bizottság, úgyhogy megadom a szót. Igen, köszönöm. Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy az általány finanszírozást hogyan értékeljük. Nos, most kísérleti projekt keretében teszteljük ezt a gondolatot a 2018-20-as program keretében. Megnézzük, hogy ez segítséget nyújt el vagy sem. Nem teljesen egyértelmű a helyzet, mert amikor ezt a gondolatot a kutatói közösség elé tértük, akkor azt, tártuk, akkor azt mondták, hogy hát a kutatás, a tudományos kutatás nem mindig látja előre, hogy milyen eredményt szeretne produkálni. Tehát lehet, lehet, hogy nagyon sikeres kutatási projektet folytatnak, amelynek a végeredménye negatív, de az is fontos eredmény. Úgyhogy nehéz lesz meghatározni, hogy ezt az általányt hogyan fizetjük, vagy hogyan fizetünk teljesítmény alapján de először is fontosnak tartjuk, hogy radikálisan egyszerűsítsük ezt a bonyolult rendszert, e, bonyolult visszafizetési rendszert, másodszorban pedig szerintem ez az eredményekre fog összpontosítani, illetve az ehhez vezető útra. Még egy-két kérdés. Megemlítették az egyszerűsítést általánosságban véve. Nos, ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánom, hogy úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítés már megkezdődött, ezt természetesen folytatni kell. A Horizon 2020-as kedvezményezettjei között eh, egy kutatást végeztünk, és 75% úgy értékelte, hogy a jelenlegi a Horizon 2020-as egyszerűbb, mint a hetes keretprogram, és csak mint egy 20% gondolta úgy, hogy máshol fogyasztóbarátabb a programokra bukkanhatnak. Úgyhogy szerintem azért történt már előrelépés, ezen az úton kívánunk tovább lépni, és a mai vita, a mai eszmecsere nagyon is sok gondolatot ébresztett. Köszönjük szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az utolsó Twitter kérdés az egységes auditra vonatkozott. Nem tudom, hogy Winkemeyer úr esetleg megválaszolná ezt a kérdést. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az egyik tweetre válaszoljak, ez az egységes audittal foglalkozik ez a kérdés. Igen, ez nagyon fontos. Nem csak maga a kifejezés, hogy single audit, tehát egységes audit, hanem a prezentációmban is bemutattam azt, hogy egy több rétegű audit rendszerben dolgozunk, adatokat gyűjtünk a kiadásokról, a helyes kiadásokról, több szinten, több éven keresztül. És ennek megvan az oka, megvan az oka annak, hogy ezt a rendszert is egyszerűsítsük. Ennek az alapja eh, lehet, hogy az lesz, hogy felhasználjuk az auditorok munkáját. A kutatás, nagy kutatási intézmények is azt mondták, hogy egy tökéletes audittal szívesen és százszerzelékban együttműködnénk, de ezután az audit után legyen vége, és ne legyen egy másik, aztán még egy, aztán még egy. Tehát ne legyenek mindig más kritériumok, ne, legy, ne értelmezzük mindig másképp a szabályokat, hanem legyen egy nagy, tökéletes audit. És ezután szülessen egy végleges döntés a pénzügyi helyzetre vonatkozóan, illetve a szabályoknak való megfelelésre vonatkozóan. Örömmel jelentem be, hogy a számvevőszék a múlt héten egy új stratégiát fogadott el, amely keretében arra összpontosítunk, hogy jobban felhasználjuk mások munkáját, együttműködünk az Európai Bizottság különböző részlegeivel, és egy új metodológiát kívánunk létrehozni. Ennek segítségével az audit terheket kívánjuk csökkenteni a programok résztvevői számára. Köszönöm szépen! Köszönöm! Greszle asszony volt a következő felszólaló, de ő most nincs itt, ezért saját kérdésemet fogalmaznám meg. Talán Rújter úrhoz címezném ezt a kérdést, hiszen ez inkább a, az iparra vonatkozik, illetve a bizottság válaszára is kíváncsi vagyok. Ön megemlítette, hogy be kell vonni az ipart. Én mindig ezt hajtogatom minden egyes alkalommal, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk. A szakbizottságban most hagytuk jóvá a saját jelentésemet, amelyben társ jelentéstevő voltam a szocialista frakció részéről, amely a hetes keretprogrammal foglalkozott. Itt is hangsúlyoztuk az ipar szerepét. Ön szerint mit kellene tennünk, hogy valóban be tudjuk vonni az ipart, hiszen mindig erről beszélünk, de mit kéne konkrétan tennünk? Aztán van egy másik kérdésem, és azt hiszem Tankova asszony beszélt a földrajzi egyensúlyról a programok finanszírozása kapcsán. Nagyon gyakran hallom ezt a cseh köztársaságban. Kérdésem a következő. Mit kell tennünk, hogyan lehetne ezt előre mozdítani, illetve van-e a tapasztaltabb országoknak receptje arra vonatkozóan, hogy hogyan legyünk sikeresek ezekben a projektekben. Mert amit nálunk tapasztalunk, ugye nem akarom új tagországoknak nevezni ezeket az országokat, de mégis a tapasztalat terén eltérések vannak. Nem nagy a sikerarány nálunk, és lehet, hogy ez lenne az utolsó kérdésem a bizottság felé. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a sikerrátát növelje? Hiszen, hogyha nem sikeresek a kérelmezők, vagy a, a kérelem benyújtói, akkor demotiváltak lesznek, és nem csak, hogy a Horizon 2020-ból ábrándulnak ki, hanem Európából is. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy itt a motiváción dolgozunk. Ezek a kérdéseim, tehát akkor először az ipar, aztán a földrajzi egyensúly, és aztán a bizottság. Ami az ipar bevonását illeti, a leggyorsabb Formula 1-es versenyautóról alkotott képet villantanám fel, amely versenyre kell, a kínaiakkal, az amerikaiakkal, és így tovább. Mit tesz az az alkotó, aki nincs benne a különböző összetevők kiválasztásának folyamatában, hogyan tudja összerakni ezt a, ezt a versenyautót? Például Például, hogyha a e, rágógumi cég új ö, e, gumiabroncsok elkészítésére kap megbízást, és ez egy érdekes átalakulás lett, de mégis nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módszer. Tehát nagyon sok javaslat születik. A, le, vannak olyanok, amelyek az egyetemektől, vannak olyanoktól, olyanok, amelyek a kutatási ö, e, szférától, de nagyon jó lenne, hogyha pontosan azokat tudnánk megragadni, amelyek az ipar felé vezetnek. És hogyha az ipart nem vonjuk be, akkor igazából nem tudjuk kihasználni az eredményeket, hiszen a hosszú távú párbeszéd kimarad az iparral. Négy-öt éven keresztül együttműködtünk egy projektben, ez nagyon jó, elmondtam, hogy a piac, a piac mit fog kérni, e, így aztán a gondolatokat, az ötleteket e, lehet közösen alakítani, akkor esetleg a piacra kerülésben is segíteni tudunk egymásnak. Tehát, hogyha fogalmazhatok úgy, akkor szándék alapú legyen ez. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e még megjegyzés? Nincs? Akkor a földrajzi egyensúlyra vonatkozó kérdést kérem megválaszolni. Igen, nem igazán van egyensúly, földrajzi egyensúly Európában. És nem csak mi gondoljuk így, hanem a legutolsó tanulmány, amelyet az egyetemek szövetsége készített, ugyanerre következtetésre jutott. Ez valószínűleg a legnagyobb probléma a keleti országok számára. A prezentációm végén javaslatokat fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a problémát némileg orvosolni. Nos, először is hangsúlyozni kívánom, hogy nem kérdőjelezzük meg a azt, hogy a kiválóság kell, hogy legyen a programok középpontjában. Ez alapján kell eldönteni, hogy melyik projekt kapjon finanszírozást. A mi javaslatunk arra vonatkozik, hogy próbáljunk olyan mechanizmusokat és megközelítéseket találni, amelyek aktívabban bevonják a, az egyetemeket, illetve a keleti, kelet-európából származó egyetemeket és kutatói szövetségeket. Nézzük tehát, mik a javaslataink. Először is jó lenne, hogyha kritériumokat fogalmaznánk meg, amelyek ösztönzik a keleti országok, egyetemek különböző konzorciumokban való résztvételét. Hiszen az egyik legnagyobb probléma az az, hogy hogyan lehet bejutni a jól működő konzorciumokba. Aztán, ami a twinning mechanizmusokat illeti, ez valóban nagy mértékben támogatni tudja a, az egyetemeket a kutatási kapacitás kiaknázásában, hiszen tudjuk, hogy erre, ez, nem mindig, ez a kapacitás nem mindig áll rendelkezésre, tehát ezt szeretnénk kiegészíteni, illetve fellendíteni. Ami pedig a kifizetések szintjét illeti, szerintem ez is nagyon fontos, fontos számunkra, hiszen ez vezet az agyelszíváshoz, amely egész Európa számára súlyos probléma, de főleg a kelet-európai országok számára. Aztán a projekt létrehozására vonatkozó támogatási rendszerek létrehozása is egy javaslat, valamint a visszajelzés. A visszajelzésnek részletesebbnek, pontosabbnak kell lenni, így pontosabban láthatjuk, hogy mik a problémák, mik a negatívumok, és mi, mi az, amelyet változtatnunk kellene a projektjeinkben. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Először a hölgynek adom meg a szót a következő kérdés megválaszolására. Hogy nagyobb földre az egyensúlyt kell teremteni, ezzel egyetértek. Az Európai Uniónak érdemes volna a személyi költségek magasabb szintjét biztosítani. Máskülönben pedig csak nőni fognak a különbségek kelet és nyugat között. További megoldás lehetne az is, hogy team, twinning and teaming kezdeményezéseket támogatsuk, Egyelőre ez csak egy-két területen működik, a mobilitás vagy a rákutatás területén, de úgy gondoljuk, hogy a legjobb gyakorlatok megosztása területén akár a strukturális reformok szintjén is jól működhetne ez. Hogyan lehet például a legjobb tech transfer programot kialakítani? Vagy hogyan lehet meg tartani, megőrizni a legjobb, te, legtehetségesebb kutatókat. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy átmenet legyen a kutatás és az ipar között? Ezek azok a legjobb gyakorlatok, amelyeket átadhatunk, és a mi egyetemeink biztos, hogy nyitva állnak egy ilyesfajta együttműködés előtt. Hiszen ez valóban strukturális reformokra vonatkozik nem lehet a semmibe, a sivatag közepére egy katedrálist építeni, nem? A sokszor emlegetett ökoszisztémába kell, hogy illeszkedjék az új rendszer, és a twinning and teaming célja éppen ez volna. Parancsoljon. Meg lehet, hogy ez az agyelszívás, a brain drain kérdésével függ össze. Sok kutatónk van Svájcban, Kelet-Európából, és ők szeretnének visszatérni a hazájukba. Egy speciális pilot programot is létrehoztunk, amelyel azon fiatal kutatókat, akik a svájci kutatási életben dolgoznak, próbáljuk támogatni, hogy hazatérjenek. Hét ilyen támogatási programunk van, és keres, és amikor ezeket lef, amikor ezek véget értek, kiértékeljük őket. Úgy hiszem, hogy ezzel próbáljuk a brain drain ellenáramát, az agyelszívás ellenáramát biztosítani, kvázi visszaáramoltatni ezeket a fiatal kutatókat. Az egyetemeket csak annyiban vontuk be, hogy kötelezték magukat, hogy befogadják ezeket a kutatókat. Ez egy öt éves kutatási támogatás, szerény támogatás, de reméljük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ellenirányú mobilitás is működjön. Másrészt a határokon átnyúló együttműködést is támogat, lehet, anélkül, hogy extra finanszírozásra volna szükség. Csupán azáltal, hogy nemzetközi peer review-t folytatunk, hol létrehozhatjuk a kapcsolatokat közöttük. Novakov kollégam kéri a szót, aztán, ha jól értem, akkor menned is kell. Igen, talán záró észrevétel is lehetne ez, és elnézést szeretnék kérni, de mennem kell ma korábban. Nos, a múltban erős hadseregre volt szükség az egyes országoknak. Így győzhette le a másikat. Ma a különbség az innovációban és a kutatásban rejlik. Ezért aggaszt engem, hogy a Horizon 2020 folyamatosan alul finanszírozott. És főleg most, amikor a 9. keretprogramot készítjük elő, figyelnünk kell erre a hiányra. Hiszem, erről beszéltem az elején, de megismétlem. Ez a világ legnagyobb innovációs és kutatás finanszírozási program, de a kutatási eredmények tekintetében nem vagyunk a világ első helyen. helyén. Piaci alapú innovációval lehet az embereket gazdagabbá tenni, a jólétet terjeszteni. Éppen ezért talán arra lehet szükség, hogy olyan projekteket támogassunk, amelyeknek nagy piaci potenciáljuk van, amelyek Európát vezetővé tehetik. Emlékszem egy meghallgatásra néhány héttel ezelőtt a 3D-s nyomtatásról. Időközben a 3D-vel Kínában már házakat építenek, miközben mi még csak szemüvegeket nyomtatunk. Egyszerűen nagyon gyorsan be kell hoznunk a lemaradást, és biztos vagyok benne, hogyha megfelelő finanszírozást kapnak a szereplők, és a tehetséges kutatók jó támogatást kapnak, olyan gondolatokat támogatunk, amelyek piaci potenciálra rendelkeznek, 5 év alatt változást érhetünk el. Köszönöm szépen magam és az irodám a munkatársaim nevében az, hogy eljöttek, köszönöm Martina munkatársainak is az együttműködést. Tudom, hogy önök mind az innováció barátai, és biztos vagyok benne, hogy folytatni tudjuk majd a jó együttműködést. Remélem, hogy a biztos is megérkezik, az ő támogatása is nagyon fontos. Számunkra minden jót kívánok, és köszönöm szépen. Thank you so much, and before I... Köszönöm. Mielőtt a bizottság kapná meg a szót, még a földrajzi egyensúlytalanságokról megadnám a szót a professzor úrnak. Egyetértek a bolgár kollégákkal, hogy a kiválóság kell, hogy legyen a prioritás. Csak úgy tudjuk behozni a világ többi részét, hogyha rendkívüli kiválóságot támogatjuk. De a kiválóságot lehet, hogy valóban célra vezető volna Európában szélesebb körben elterjeszteni. a strukturális alapok újra vagy új célra való felhasználásáról gyakran beszélünk, de ezzel nem élünk, már pedig erre szükség van. Fontos, hogy az FP9 eszközeit összekapcsolhatóvá tegyük a strukturális alapok pénzeszközeivel. Imaginatív, újszerű megközelítésekre van szükség, nem csak az e, a kiválóságra finansz, koncentrálhatnánk itt, hiszen ez a strukturális alapok pénzei volna, hanem arra is, hogy jobban elterjesszük az eredményeket. Sok egyetem, aki a üzleti világgal jól együtt tud működni, és ilyen módon nagy gazdasági kihatást tud elérni. Nem biztos, hogy a legforradalmibb kutatásokat végzi, tehát az alapkutatás és az alkalmazott kutatás párhuzamosan támogatandó. Itt lehetne becsatornázni a strukturális alapok pénzeit. És ez nem csak Bulgáriában, hanem az én hazámban is szélrevezető volna. Mit több az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen! Egyrészt üdvözlöm Oldás biztost, aki eljött, üdvözlöm. Gereszle asszony kérte a szót, aztán megadjuk a biztosnak a szót. Illetve még Csáld úrnak is. Gereszle asszony, köszönöm szépen. Elnézést kérek, de dolgom volt. A svájci és a Egyesült Királyság beli szakértőt kérdezem. A két ország a Horizon 25-ből 25 százalékkal, 20, 2020-ból 25 százalékkal részesedik. Svájc nem EU tag, mégis a verseny elve alapján nettó kedvezményezett a Horizon 2020-ban. A Brexit kapcsán merül fel bennem a kérdés. Hogyan látják önök az EU-hoz való új kapcsolatot? Hiszen a svájci modell, mint hogy többet kapjanak, mint amit befizettek, eh, nem célra vezető az EU számára. Ezt kérem értsék meg. Tehát hogyan látják a jövőt, és ezt a kérdést aztán a biztoshoz is intézem. Örülök, hogy már meg is érkezett. Tehát az a tény, hogy Svájcot, ezt a gazdag országot a Horizon 2020 eszközeivel szubvencionáljuk, támogassuk, nem tudom, hogy támogatandó Kérdezem önöket, tehát önöket, kettejüket, meg a biztost is, hogyan látják eh, ezt a kérdést. A britek, meg a svájcok is fair, fair játékosok, tehát kérem, hogy egy fair véleményt alkossanak erről a that's a very interesting question. Um, and, and I have... Nagyon érdekes kérdés ez. És meg kell, hogy mondjam, hogy nem tudok a kormányom nevében mondani semmit sem. Persze, nem fogja önöket meglepni, amit mondok. Jártunk Svájcban, jártunk Norvégiában. Norvégia ugyanakkor nettó befizető, nem nettó kedvezményezett a Horizon 2020-ban, és ennek ellenére részt akar venni a programban. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Úgy gondolom, hogy mind az Egyesült Királyság, mind Európa számára, a kontinentális Európa számára ö, hátrányos volna, hogyha az Egyesült Királyság nem vehetne részt az FP9-ben kompromisszumot kell itt találni, és reméljük, hogy így folytathatjuk az együttműködést. A jelenlegi rendszerben az a lenyűgöző, és persze ezt megkérdőjelezi a Brexit, hogy egy közös fazékba GDP alapon arányosan befizet mindenki, és bármely ország lehet nyertese vagy vesztese a versengésnek. Ez egyébként az egész európai finanszírozási rendszerben is így működik, ez egy nagyon stabil finanszírozási rendszert tesz lehetővé, hosszú távú részvételt, hiszen sokkal stabilabb megközelítés ez, mint amikor minden évben kezdődik az alkudozás. Értem az ön felvetését, értem a kihívásokat. Persze, figyelünk Svájc precedensére. És úgy gondoljuk, hogy ha ez a modell működhetett Svájc számára, akkor kiábrándultak volnánk, ha más ország esetében nem működhetne. De úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Királyságra vonatkozó rendszert megváltoztatnák, akkor felmerülne, hogy ez működhet a Svájc esetében, és felmerülhetne az is, hogy a GDP alapú megközelítés helyese, aztán a, a társult tagok és más megítélés alá kerülnének. Tehát teljesen értem az ön felvetését, értem, hogy miért veti ezt fel, de úgy gondolom, hogy a bizottság számára meglehetősen nagy kihívást jelentene az, hogyha át kellene rajzolni az innovációs térképen a finanszírozás rendszerét. Igen, hát én egy független szervezetet képviselek, tehát nem szólhatok a kormányom nevében. Csak a saját nevemben. De ha jól értem a kormány üzeneteit, akkor Svájc nem anyagi szempontból érdekelt a kapcsolódásban, hanem sokkal inkább a kiválóságban való kapcsolatokban érdekelt, teljesen aktívan, integráltan szeretne Svájc részt venni az európai kutatási terv térségben. Persze, a keretprogramból szeretnék pénzt visszakapni, ez mondhatnék a pozitív a ráadás. Ugyanakkor mi nagyon sok kutatót küldünk külföldre, és mi finanszírozunk az ő fizetésüket. Tehát a kontextusban kell látni ezt a kérdést. És a vegyes bizottságban ezt a kérdést meg fogjuk vizsgálni, hiszen a társulási megállapodásban egy reciprocitási záradék is van. Megvizsgáljuk tehát, hogy milyen lehetőséggel rendelkeznek a külföldi kutatók, hogy bevonjuk őket a svájci programokba. A társulási társult tagoknak való kifizetések megtárgyalását szolgáló parlamenti vita során úgy gondolom, hogy érdemes figyelembe venni ezt a közös kutatási térséget. Személyes véleményem, de nem hallgathatom el, hogy vélhetőleg akkor is maradnánk társult tagok, hogyha semmi egy fillért se kapnánk vissza, de mondom, ez csak a személyes véleményem, nem rendelkezem mandátummal, hogy a svájci parlament vagy kormány nevében szóljak. Dörötő úr kéri még a szót, aztán a bizottság. Igen, röviden az ipar részéről jelzem, hogy a Concordot nem lehetett volna megépíteni, hogy a Franciaország, Németország és Anglia nem vett volna részt ebben, és az Airbus sem jöhetett volna létre vagy az Ariana rakéták, vagy a GNSS sem jöhetett volna létre. Tehát az együttműködés sokkal fontosabb, mint az egyes finanszírozási támogatás, amelyet az egyes résztvevők kapnak, tehát ezért nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság részt vehessen a programokban. Köszönöm, Csáld úr. Két kérdést intéztek önhöz, az ipar bevonása és a földrajzi egyensúly aztán meg a Svájccal és Egyesült Királysággal való együttműködés. Egy perce van, mert biztos itt van, és hatkor fog szót kapni. Igen, tisztában vagyok vele, hogy itt van, azért rövidre foghatom magamat. Jelzem, hogy nálunk is van egy Horizon finanszírozott projekt a házak nyomtatását vizsgálandó. Ezt mondjuk meg Novakov úrnak. A hetedik kutatási program persze nagy innovációs dimenzióra koncentrált, és a legutolsó számozatok azt mutatják, hogy a magáncégek eh, nagy százaléka kedvezményezettje ennek a programnak. Különböző eszközök állnak rendelkezésünkre, a PPP-k, a joint Undertaking-ek vagy közös vállalkozások. Ezek segítségével próbáljuk szorosan bevonni az ipart a programokba. És az Európai Innovációs Tanács jövőjében, jövőjét kialakító szabályokban is próbáljunk hozzájárulni ahhoz, hogy a sikeres innovátori szerepet játszhassák. Ami a földrajzi egyensúly kérdését illeti, a kiválóság a fő szempont nem szeretnék párhuzamos szempontokat, kritériumokat érvényesíteni, mondjuk földrajzi kritériumokat, de a vita mégiscsak érdekes gondolatokkal gazdagított. A teaming és twinningről Portugáliában jártam egy teaming projektet meglátogatandó, mikor több portugál egyetem dolgozott együtt a University College of Londonnal, vagy a UCL-lel, és a jó kutatási ötletek így kifejlesztésre kerülhettek, és végezetül piaci hasznot húztak. Aztán a fizetés kérdéséről gyakran eszmét cseréltünk már. Biztos tudják, hogy a kiegészítő javadalmazás kérdését újra definiáltuk azért, hogy a torzulásokat kiküszöböljük azon országokban, ahol az bérszínvonal alacsonyabb. Ezt a kutatók üdvözölték. Vannak olyan támogatási mechanizmusaink is, amelyel a nemzeti kutatási támogatási rendszereknek kiegészítő támogatást adhatunk. Végezetül pedig sok felszólaló beszélt arról, hogy szükség van arra, hogy a strukturális alapokkal való szinergiákat feltárjuk. Egyetértek ez a jövőben előttünk álló legnagyobb vita, mely az FP9 előkészítése során előttünk áll, előttünk tornyosul, amely feladatunk. Valóban egy olyan vegyes finanszírozási rendszert kell kialakítani, melyel a célok elérhetőek. Köszönöm szépen Child úrnak. Az FP9 számára ihletet mejthetünk az elhangzottakból. Biztos úr, nagyon jó, erőteljes nyilatkozatot tettünk ezen a meghallgatáson és Boy professzor megjegyzésére odafigyelek arra, hogy a tudomány nem ismer határokat, és az uniót bátorítanunk kell. Ezt bátorítanunk kell, igen. Palmer asszony azt mondta, hogy a kiválóság erőteljes globális szereplővé tesz bennünket. Most pedig szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, hogyan vélekedik a Horizon 2020-ról, költséghatékonyá a program. Köszönöm szépen. Tudom, mennyire eh, nehéz, sűrű napi rendjébe ezt a pontot beiktatni. Örülök, hogy itt van. Köszönöm. Köszönöm szépen Labajova asszony, Greszle asszony, tisztelt tagok. Örülök, hogy itt látom eh, Brinkemeyer urat is, és a többieket is. Nagyon örülök, hogy érdeklődik a téma iránt a parlament. A tudomány, innováció iránti érdeklődés fantasztikusnak mondható. Amióta a tisztemet felvettem, azt látom, hogy a parlament nagyon támogat bennünket ebben a tevékenységben. Ennek nagyon örülök. Érdeklődésem személyes keletű is a költséghatékonyság témájára vonatkozóan. A múlt héten egyébként Strasbourgban voltunk, a plenárison megbeszéltük a költséghatékonyság jelentését. Alexander és Laja Balova asszony jelentését. El kell gondolkoznunk azon, hogy eh, miről is beszélünk pontosan, mi a költséghatékonyság. gazdaságainkban főleg ennek az ellenkezőjére gondolunk, inkább az inputra és nem az outputra gondolunk, mert könnyebb mérni a gazdaságok eh, költség, előny, elemzéseket végeznek a költséghatékonysági elemzések helyett. Elhangzott, hogy a hatékonyság megfelelő dolgokhoz vezet. A normális dolgok végrehajtása azonban fáj, ezért inkább nem teszik meg. Ha megnézzük a költség előny elemzést, a Horizon 2020 esetében elmondhatjuk, hogy a program megjelenése óta 145 ezer ajánlat érkezett be, 27 milliárdnyit áldoztunk, több mint 5 ezer javaslatra. Ez a költség a 27 milliárd, és több mint 5000 kutató előnye ez. Ha azonban a költséghatékonyságot nézzük, akkor már nagyon eltérő dolgokról beszélünk. Gondolkozhatunk azon, hogy mi lehet eredményeink hatékonysága a KKV-kra nézve. Milyen, a katéko- milyen hatékonyságot értünk el a kkv körében? Egyáltalán hatékonyak-e vagyunk, hatékonyak vagyunk-e ott? Azt látjuk, hogy a KKV-k kb. 24%-ban vesznek részt a programban. Ez felette van a 20%-os általán kitűzött célnak. Hatékonyak vagyunk-e olyan értelemben, hogy kívülről vonzunk be eh, valakit a programban, vagy az általában megcélzott személyek vesznek részt a programban? A résztvevők több mint 20%-a kívülről érkezik, újonnan érkező. Ez jó. Az eredményeket nézzük. Elgondolkozhatunk azon is, hogy mennyire vagyunk hatékonyak az alapkutatások területén. Itt tényleg mi vagyunk a krém. Boyle professzor is azt mondta, hogy nyitottak vagyunk a világra. A program első részében 130 országból vettek részt tudósok a programjainkban. Ha megnézzük a kiemelkedő kutatásokat, akkor elmondhatjuk, hogy az Egyesült Államokat is lehagytuk. Tehát a KKV-k, olyannan érkezők alapkutatás szempontjából hatékonyak voltunk. Ha az inputot nézzük, például az adminisztrációs költségeket, elmondható, hogy hatékonyak voltunk. Az adminisztratív költségek 5% alá szorultak, tehát hatékonyak vagyunk. Ha megnézzük az FP7 óta eltelt időben végrehajtott egyszerűsítéseket az input területén, elmondhatjuk, hogy hatékonyak vagyunk. Lesz most egy második egyszerűsítési kör is. Volt egy konzultációnk, 5000 embert kérdeztünk meg. Ők azt mondták, hogy a tagállami programoknál egyszerűbb a Horizon 2020 programja. Viszont nézzük azokat a dolgokat, ahol nem teljesítünk annyira jól. Hatékonyak vagyunk-e a disruptív innovációt biztosítani, hiszen ez hoz létre munkahelyeket, biztosítja a növekedést és javít a világon. Ilyen tekintetben úgy érzem, hogy nem voltunk annyira hatékonyak, mint szeretük volna. Hatékonyak voltunk a termékek jobb átételében, jobban teszünk dolgokat, de nem voltunk képesek megragadni megfelelő módon azt az innovációt, amely a különböző tantárgyak keresztmetszetéből adódik, és amelyre az alulról felfele épít, építkező mechanizmust alkalmazzuk. Ezek a következtetések a félidős értékelésben így kimondjuk azt is, hogy ilyen, ilyesfajta innováció terén kell többet tennünk. Akkor, amikor megnéztük, hogy a vállalatok hogyan segíthetnek az innováció tekintetében. Találkoztunk egy csodálatos asszonynal, kutatóval, egy holland kutatónőről van szó. Az ő gondolata volt az, hogy egy növény segítségével termeljünk energiát részt, megpróbált programunkban részt venni, jelentkezett, de jelentkezését mindig elutasították. Azt mondták, hogy a növény inkább a mezőgazdaság területére, területéhez kapcsolódik, viszont ha energiáról van szó, akkor inkább az energia területéhez. Egy 15 emberes fős csoportot megkérdeztünk arról, hogy ez miért volt így, és hogyan változtathatnánk meg az eszközeinket, hogy hatékonyabban tudjuk az ilyesfajta innovációt is lefedni. Ez egy példa, egy másik példa, egy norvég példa, egy barcelonai vállalkozóval találkoztam ott Norvégiában két nappal ezelőtt. Ugyanilyen története volt, csak éppen más volt a termék. Hatékonynak kell lennünk az ilyesfajta innovációk terén. A másik kérdés, amely felberül bennem a hatékonyság tekintetében az, hogy hogyan javíthatunk a kommunikációnkon. Az emberek ismerik-e egyáltalán a programjainkat, tudják-e, hogy mit teszünk. A valóság véleményem szerint az, hogy a közösségek tudják, a tudomány világa, a tudósok közössége tudja, de mások nem. Ezért meg kell találnunk a módot arra, hogy megteremtsük a kapcsot, és nem is igazán a kommunikációról van szó, mert lehet, hogy még a világ legjobb kommunikátoraival sem fogjuk megoldani a problémát. Itt a lényeg az, hogy hogyan kapcsoljuk össze a tudomány és innováció világát az emberekkel. Kidolgoztunk egy csodálatos stratégiát, az energia stratégiáról van szó. Úgy döntöttünk, hogy a megülő energiaforrásokba fektetünk, az elektromos mobilitásba, az épületek hatékonyságába és a tárolásba. De ha az ember kilép az utcára, és az embereknek erről beszél, úgy érzik, hogy ez nem az ő, ehhez nekik semmi közük. Úgy gondolják, hogy fontos témák ezek, de nekik ehhez semmi közük. Ugyanez a helyzet a napelemekkel is. Egy napelemekkel foglalkozó személy azt mondta nekem, hogy két embert a világon úgy lehet összekötni, ha távol laknak egymástól, hogy repülővel az egyik oda megy a másikhoz. De mi van akkor, ha a repülőnek nincs pilótája? Az első elektromos repülőgép hogyan fog létrejönni? Itt üzemanyagról van szó, mobilitásról. Az embereknek ehhez közük van. A misszióorientált tudományt kell közel hoznunk hozzájuk. Biztos, hogy bizonyos esetekben kudarcot vallottunk, voltak olyan küldetéseink, céljaink, amelyek nem értek el eredményt, azt mondtuk, hogy egy betegséget majd meg fogunk tudni gyógyítani, aztán nem sikerült elérni. A rákutatásban is az egyik a rákutatásban sem sikerült nagyon messzire menő eredményeket elérni, viszont a HIV területén igen. Más megoldásokat kell keresni. Nagyon örülök annak, hogy megtartották ezt a beszélgetést. Patrik elmondta, hogy milyen témákról beszéltek ezeket mind-mind a hatékonyság címszavalásorolnám be. Ez a legfontosabb. Nézzük meg, hogy hogyan jöhet létre a hatékonyság. Ez eltér a hatásosságtól és az előnytől. A lényeg az, hogy a megfelelő dolgot cselekedjük. A jövő a kiválóságról, nyitottságról és hatásról fogunk beszélni. Köszönöm, hogy meghívtak engem is ide. Tudom, hogy hosszú napjuk volt. Én azért vagyok itt, mert egy kicsit szeretem volna hozzájárulni én is a vitához. Még egyszer köszönöm a jelentést, az értekezletet és a feedbacket is. Köszönöm szépen, biztos úr! Feladatom következtetéseket levonni az elhangzottakból, röviden fogok felszólni. Novakov kollégám már nincs itt, de köszönöm szépen neki, hogy segített előkészíteni a meghallgatást vicces ábrákkal szerettem volna vázolni a Horizon 2020-at, és következtetésképpen elmondom, hogy nagyon jó az, hogy nem csak a hibákról beszélt Biguel, hanem a pozitívumokról is, és arról, hogy mi lehet Európa kutatásának a jövője. Fontos tanulni a hibákból, és felhasználni a bevált gyakorlatokat. Meghallgatva az önök hozzájárulásait, láthatjuk azt, hogy a kutatás, innováció hogyan javíthat az európaiak sorsán, és hogyan viheti előre az európai ipart. Célunkban erősebbnek kell lennünk, áldozunk 3%-ot kutatásfejlesztésre a GDP-ből, növelni kell a finanszírozási eszközökön, és javítani kell a költséghatékonyságon is. Jobban, mint korábban, erről már beszéltünk. Elhangzott a prezentációk során is, hogy a kutatás és innováció, valamint a strukturális alapok között erősíteni kell a szinergiát is. Az Európai Unió ez versenyképesebbé teszi. Akkor, amikor a költséghatékonyságról beszélek, arra gondolok, hogy a kiválóság kell, hogy legyen az alapvető értékelő kritérium. A meglévő kihatás segíthet az uniós szintű többletérték elérésében és meg fogom önöket lepni a következtetésekkel, mert idézni fogok. Nagyon érdekes idézetet hoztam. Little Prince van Johnson. A kis hercegről van szó, biztos vagyok abban, hogy ismerik önök is. Antoine Zanek Superi azt mondta, hogy ha azt mondjuk a felnőtteknek, hogy láttam egy szép házat, téglából és az ablakokban muskátlival, illetve galambal. A gyerek el sem tud, a felnőttek ezt nem tudják elképzelni. Azt kell mondani, hogy én láttam egy százezer frankot érő házat. A felnőttek erre azt mondják azonnal, hogy akkor biztos szép ház. Junkvét professzor a tudományról azt mondja, hogy egy felnőtt a pénz alapján ítéli meg a tudományos eredményeket, és arról, hogy hány cikket írtak róla. De kellene emlékeztetni arra is, hogy a támogatás és a cikkek csak eszköz, és nem a tudomány célja a gyerekek. Talán a felnőtteknél könnyebben meg tudják érteni azt, hogy a tudomány igazi célja a tudás és ez önmagában véve is szép, és emellett hasznos is az emberek számára. Azt kívánom önöknek, hogy folytassák a kutató tevékenységet, azt, ami hasznos az emberek számára. Mindenkinek sok sikert kívánok. Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött. Novakov kollégámnak segítséget, és elnök asszonynak is hogy lehetővé tette a meghallgatás megszervezését. Köszönöm szépen a felszólalóknak, minden hozzászólás nagyon-nagyon hasznos volt. Kellemes estét kívánok. Ezzel lezártam az ülést.